Good afternoon, colleagues. Jó napot kívánok, tisztelt kollégám, kollégáim. A 14-es napirendi ponttal kezdjük a délutáni ülést. A gyermekek jogairól szóló ENSZ megállapodás, ENSZ egyezmény és az EU a gyermekjogi kihívások, különösen a menekültek és a migrációs válság fényében. Benyám David Mezmer van a körünkben, aki a gyermek jogaival foglalkozó ENSZ bizottság elnöke. És még mielőtt meghallgatnánk őt, üdvözlöm Ferrara asszony eh, által meghívott látogatókat, fiatalokat, akik itt hátul a hátsó sorokban foglalnak helyet. And now we come to our guest. Vendégünk tehát Mezmur úr. A prezentációja, bemutatása során azt szeretném elmondani, hogy 2014. novemberében a parlament elfogadott egy állásfoglalást, amely az ENSZ gyermekjogokról szóló megállapodásának 25. évfordulója alkalmából lett elfogadva, és az ajánlások közül egy sor már eu szinten megvalósult, például múlt májusban a gyermekekkel kapcsolatos eljárási biztosítékok olyan gyermekekkel, akiket valamiféle bűnügyel kapcsolatban gyanúsítanak. Ebben az összefüggésben és az állásfoglalás nyomán a LIBE koordinátorai úgy döntöttek, hogy a gyermekek jogaival foglalkozó ENSZ bizottság egyik képviselőjét meghívják, illetve az elnökét meghívják, és meghívtuk a DROA albizottság tagjait is erre a mai találkozóra. Tehát ez az eszmecsere Mezmur úrral remélhetőleg lehetőséget ad arra, hogy a legújabb normatív fejlődést végignézze a gyermekek jogai, és különösen a menekült, menekültek és a migrációs válság fényében, hogy alakultak az ENSZ-nél. Nagyon örülök neki, hogy át tudom neki adni a szót, és nagyon kíváncsian várjuk az előadását. Üdvözlöm Mezmer úr, és már is megadom önnek a szót. Köszönöm szépen. Nagyon nagy öröm számomra, hogy itt lehetek az önök körében. Biztos vagyok benne, hogy mind a két oldal csak is profitálni fog ebből a mai eszmecseréből. Először is nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtak. Szeretném megköszönni a parlamenti képviselőknek azt is, hogy az UNICEF-fel és más szervezetekkel együtt megszervezte ezt a mai találkozót. Nem tartok semmit magától értetődőnek. A gyermekjogokkal foglalkozó ENSZ bizottságot ezért megmutatnám először is. A gyermekjogaival foglalkozó egyezmény alapján egy 91-ben alakultunk meg, akkor még csak 10 taggal, de most 18-an vagyunk hogy mivel foglalkozunk. A legfontosabb feladatunk az az, hogy állami jelentéseket vizsgáljunk felül, minden ENSZ tagállam bead jelentéseket a gyermekek jogairól, és így nézzük meg az országokon belül a gyermekek helyzetét. Nem csak arról szólnak ezek a jelentések, hogy az egyezményt hogy valóság valósítják meg, hanem a különböző kihívások, illetve a különböző lehetőségek is szerepelnek ezekben a jelentésekben. Az egyezmény nagyon sikeretes, sikeres, az egyetlen olyan egy, ENSZ egyezmény, amelyet 196 ország ratifikál, és mindez egy keretegyezmény során 2014-ben a parlament egy állásfoglalást is készített ehhez, és ez is hozzájárult a sikeréhez. Nem csak a gyermek jogairól szóló egyezmény megvalósítását figyeljük, hanem a gyermekpornográfia, gyermekprostitúcióval kapcsolatos külön jegyzőkönyvet, illetve a fegyveres konfliktusban élő gyermekekről szóló jegyzőkönyvet is, és van egy olyan mechanizmus, amely 2014 áprilisában indult meg, tehát ez az, ezek a választható jegyzőkönyvek olyanok, amelyeket egyelőre 29-en ratifikáltak a tagok közül. Az egyezmény sokkal jobb helyzetet teremtett a gyermekek számára a 89-esnél, de ez nem igaz minden gyermekre. Tehát mindig van nagyon, még mindig van nagyon sok olyan gyermek, akik, akiknek a helyzetével nem foglalkozunk. Például a fogyatékossággal élő gyermekek, nagyon sok lány van, nagyon sok olyan gyermek van, akinek nincs hozzáférése a, e, például az oktatáshoz, tanuláshoz, különösen a fejlődő országokban. Van egy sor olyan kérdés, amelyet egy konstruktív párbeszéd után az országok felé felteszünk. Általában magas szinten több szektort átfogó képviselettel jönnek hozzánk országdelegációk. Genfben működünk, és a, ott, a, fog, ott folytatunk párbeszédeket. A, általában hat órás párbeszéd szokott folyni, és úgy gondoljuk, hogy az egyezmény végrehajtása még mindig nem tökéletes, sem fejlődő, sem fejlett országokban nem valósították még meg, a világ egy országában sem valósították meg, még meg tökéletesen ezt az egyezmény <clears throat> az egyezmény alkalmazása tehát nem nem csak minden állampolgár dolga, hanem minden gyermekre kellene, hogy vonatkozzon, méghozzá kötelező jelleggel, amit a kettes cikk ki is mond. Az állami jelentések ellenőrzésén kívül szoktak hozzánk panasz, panaszok is érkezni, ezekkel is foglalkozunk 2014-ben tartottunk egy eh, digitális médiáról szóló konferenciát vagy workshopokat, ahol például a gyermekek és a digitális média helyzetét tekintettünk, meg ilyen, ilyesfajta konferenciákra két éveként eh, kerül sor. 2013, 2016-ban a gyermekek jogai és a gyermekek joga és az egészség témája, témája volt a konferenciáknak, úgyhogy és, és a migráció ugyanígy ilyen fontos téma, úgyhogy erről is lesz majd külön konferencia. A mai előadást először is azzal kezdeném, hogy amikor a migrációról van szó, akkor itt kötelező kötelezettségek, jogi kötelezettségekről kell, hogy szóljunk, tehát az aláíró államok tudatosan kötelezték magukat bizonyos, bizonyos rendelkezések betartására. Ez kell, hogy legyen a kiinduló pontunk. Minden olyan országban, ahol a gyermekek élnek, ahol, ahol átvonulnak, illetve ahol menedékjogot kapnak, minden ilyen országnak kötelessége a gyermekek védelme. A második eh, cikk bizonyos joghatóságot említ ugyanezért, tehát nem a nemzetiséget vagy a származást veszi alapul, hanem az, hogy a gyermek éppen hol tartózkodik. És attól függetlenül, hogy van-e válság vagy nem, ez mindig érvényes. A gyermekjogi szempontból mindenképpen azt kell mondanunk, hogy válság van a számok miatt, az erőszakok, erőszak miatt, az erőszak erőszakos cselekmények súlyossága miatt. És azért is kell azt mondanunk, hogy válság van, mert a gyermekek ellen elkövetett erőszak, illetve a jogok megsértése, a gyermekek jogainak megsértése rendkívül átfogó és széles körű, több jogot sért, több jog kerül megsértésre a jelenlegi helyzetben. És a legnagyobb probléma az, hogy a migrációs válságra ennyire kevéssé hatékonyan reagáltunk. Ezért vagyunk most igen nehéz helyzetben. Erről majd mindjárt bővebben is beszélek. Néhány megfogalmazást szeretnék most említeni, amikor egy gyermek, egy migráns megérkezik dokumentumok nélkül, útiokmányok nélkül egy országba, akkor az illegális, illetve az engedély nélküli fogalmak kifejezése nagyon nem konstruktív az ilyen esetekben. Ugyanakkor el kell ismernünk, hogy némely Európai Uniós tag, tagállam előrelépést tett ezen a téren. Sajnos az európai ö, politika még mindig nagyon sok gyermekjog megsértéshez vezet. Aztán beszéljünk a gyermek korának meghatározásáról a gyermekjogi egyezmény mindig a korra alapul. Tehát amikor megkérdezzük, hogy kire vonatkozik, akkor azt mondják, hogy 18 év alatti személyekre vonatkozik, tehát itt van egy ilyen kor kérdés. A kor meghatározásának a megbízhatósága nem minden tagállamban megfelelő. Minden esetre a jelenlegi gyakorlat az bizonyos kor meghatározó elemzésekre alapul, pszichológusok és egyéb szakértők bevonásával folyik, nem invazív módszereket kell alkalmazni, mielőtt bármiféle radikális tesztelést keres, kezdenek. A gyermeknek joga van ahhoz, hogy meghallgassák, és az államoknak kötelességük az, hogy e, ezen a, ebben az eljárásban bármiféle diszkriminációt megelőzzenek, akár homofóbia, akár rasszizmus vagy más alapon elkövetett diszkrimináció programokat kell indítani, amelyek a migránsok negatív, ö, negatív ö, felfogásán javítanak. Ez nagyon fontos, hiszen úgy gondoljuk, hogy a, ha a gyermekjogi egyezménynek lenne egy alap, a, al fejezete, akkor ott ö, erre kellene koncentrálni. Tehát általában arról van szó, hogy mindenképpen a gyermekjogát kell ö, figyelembe venni, és a politikának is erre kell kimennie, és ez nem csak az egyezmény lényeges része, hanem a bármely eljárásnak is ez kell, hogy a középpontjában álljon, tehát a gyermek érdeke. És akkor itt akár a gyermeknek, akár a szülei, szüleinek a letartóztatása vagy visszaküldése is ebből kell, hogy kiinduljon. Mindig a gyermek érdekét kell elsősorban figyelembe venni, ez, ennek föl, fölül kell írnia a bevándorlással vagy már bármiféle mással kapcsolatos dönt, szempontokat egyéni megítélés alá kell, hogy essen minden eset, és a gyermeket mindig be kell vonni, hiszen hogy tudnánk a gyermek legjobb érdekét megítélni, anélkül, hogy a gyermeket meghallgatnánk. Tehát ez egy nagyon fontos jog, és nagyon fontos a gyerek érdekének eldöntésekor. És ennek is szerepelni kellene az Európai Unió minden ezzel kapcsolatos dokumentumában. A harmadik pont a dokumentációval kapcsolatos, amely a személyazonosság megállapítására vonatkozik, a család felkutatása, stb. a nemzetiség, a származás meghatározására. Ugyanakkor az is nagyon fontos, hogy hogy feltárjuk, hogy volt-e valamiféle visszaélés, embercsempészet, vagy más, egy emberkereskedelem fennállása. A kísérlet nélküli kiskorúak nagyon nagy része sajnos igen súlyos erőszaknak lett kitéve a tapasztalatok alapján, és az Európai Unió határain belül, ezért nagyon fontos, hogy az eljárás ezt is figyelembe vegye. Nagyon sok gyermek visszaélés, vagy szexuális zaklatás, vagy szexuális bűnözés áldozata. És ez az erőszak amelyet ők elszenvedtek, nagyon is súlyosan ö, ö, kell, hogy latba essen annak megtekintésekor, hogy ö, hogy folyik tovább az ügyük. A, az oktatási, az egészségügyi és a szociális ellátáshoz való hozzáférés szempontjából is. Az UNHCR jelentése szerint, amely arról szólt, hogy a menekültek mennyire, menekült gyerekek mennyire kevéssé tudnak beilleszkedni a különböző rendszerekben, az derül ki, hogy a menekült gyermekeknek csak a fele kap hozzáférést például a tanuláshoz, ami egyébként 90%-os szokott lenni. Tehát gyakorlatilag a menekült válságon belül ez még egy külön válság és annyira kiterjedt, amely gyakorlatilag időzített bombának minősül, mert ugye milyen lehetőségek, lehetőségei lesznek majd ezeknek a gyerekeknek később, hogyha most nem tudnak, hogyha most, most nem részesülnek oktatásban. Aztán a családegyesítés is nagyon fontos kérdés. Itt is történtek előrelépések az Európai Unión belül, de azt is látjuk, hogy a különböző régiók között nagyon nagy a különbség. A nem Európai Uniós polgárok számára vannak bizonyos rendelkezések, bizonyos jogszabályok, de úgy gondoljuk, hogy nagyon sok az adott irányelvben a kivétel lehetősége, néhány rendelkezés kötelező minden tagállam számára, de nagyon sok rugalmasságot, nagyon sok döntést hagy a tagállamok számára ez a külön, ez, hagynak ezek a kivételek, és ezt nem tartjuk megfelelőnek, ugyanis úgy gondoljuk, hogy a családegyesítés szempontjából is ezek a hiányosságok ahhoz vezethetnek, hogy a gyermekek jogai sérülnek a letartóztatás, illetve az igazságos eljárás biztosítása gyermekekkel kapcsolatban. A gyermek menekült joga, illetve menekült státusza nem vezethet ahhoz, hogy letartóztassák. Ez csak a leges legutolsó megoldás lehet, csak azért, csak abban az esetben, amikor az letartóztatás indokolja a gyermek biztonságát, vagy a legjobb, a gyermek érdekében áll és a gyermek érdekét jogi alapokon és gyakorlatban is úgy kell figyelembe venni, hogy lehetőséget adunk arra, hogy hallassa a véleményét, és a szülei jogi állásától függetlenül, vagy jogi helyzetétől függetlenül kell kezelni az ügyén. Az utolsó pont pedig, amit néhány másodperc alatt még szeretnék bemutatni, ezek a különböző garanciák. Mi azt javasoljuk, hogy a menekültügyi eljárások a gyerekek e, esetében egy gyermekbarát, e, kulturálisan és nemi tekintetben is nagyon óvatos és kíméletes módon folyanak le a, eh, ezek a migrációs eljárások és a döntések nagyon sok országban sajnos nem így folynak le, nem az egyezmény betűjének megfelelőként, megfelelően. Gyakorlatban ö, ö, ez csak úgy valósulhat meg, hogyha megvan a megfelelő képzés, tudás és hajlandóság mindenkiben, aki a gyermekekkel és a gyermekekért dolgozik ezekben a helyzetekben a kísérő nélküli gyermekek esetében különleges rendelkezések vannak annak érdekében, hogy a gyermekeket megfelelő gyámmal, illetve kísérővel jár, lássák el gondozóval, aki az érdekét megfelelőképpen képviselni tudja, és ez a nemzeti hatóságok feladata. Még a fogadó központok és a, és a gondozó kijelölésén kívül azt szeretném mondani, hogy az Európai Uniós tagállamok rendkívül fontos szerepet játszanak a gyermekek jogainak őrzésében. Az egyezményt jelen, Lengyelország javasolta, és nagyon sok Európai Uniós ország nem csak a saját joghatóságukon belül, hanem azon kívül is támogatja az e, a gyermekek jogá, jogait. És nagyon jó gyakorlatok vannak az Európai Unióban, amit sokan az Európai Unión kívül is hasznosítani tudnak. Sok tagállam mindenféle fenntartás nélkül írta alá és ratifikálta a megállapodást. De az az, egy, az az egyik jó kérdés, hogy ugye a ratifikáció az egy dolog, de hogy mérjük a politikai hajlandóságot azon, hogy az emberi jogi tanácsban részt, vennek ez, részt vesznek ezek az országok? Vagy, vagy hogy mennyit, mennyivel járulnak hozzá a munkához? Vagy ennél egy kicsit tovább kell tekinteni. És mi úgy gondoljuk, hogy sokkal több van ebben a koordináció, a gyermek érdekének a figyelembevitele, a, a vétele, a megfelelő finanszírozás, annak biztosítása, hogy minden politikában érvényesüljön a gyermekek jogának kérdése. például, hogyha elkapjuk a gyermekek jogát és a nemek jogát, de nem nem, nem, nem kötjük össze, akkor az nem jó. Nem lehet, hogy csak lábjegyzetben szerepeljen egy, egy gyermekjogi megjegyzés, hanem bele kell dolgozni a minden, minden jogszabályszövegbe. Tehát először is a gyermek érdekét kell az adott személy, az adott egyén gyermek jogát kell figyelembe venni minden területen. Tehát a politika, a jogalkotás és a jogszabályok megvalósítása terén ugyanígy. Én is jogász vagyok, de a gyermekek számára talán minden másnál fontosabb a jog, mivel nem csak arról van szó, hogy az egyezmény negyedik cikke arról beszél, hogy az államok, az aláíró államok jogalkotás és adminisztratív intézkedéseket kell, hogy tegyenek a gyermek érdekében ugyanis az is a felelősségük, hogy a jogalkotás többszöröző, sokszorozó hatással éljen, és mindenképpen akadályozza meg a jogsértéseket. Először is az a fontos, hogy az a, gyermekek jogait, jogainak a védelmére vonatkozó útmutatásokat mindenki fogadja el hogy mindig vegyék figyelembe a gyermek érdekét, és hogy olyan intézkedéseket hozzanak, és olyan integrált gyermekvédelmi rendszereket hozzanak létre, amelyek megfelelnek a jelenlegi útmutatásoknak, illetve ajánlásoknak európai politikai szinten oktatás, migráció vagy, vagy egészségügy, mindegy, hogy miről van szó, a gyermek érdekét kell mindig figyelembe venni. Ez az első szabály, a második pedig az, hogy az első szabályra mindig emlékezni kell. Köszönöm, ennyit akartam mondani. Köszönöm szépen, jó néhány kolléga szeretne reflektálni erre, kérdéseket feltenni. Úgyhogy Gálkingával kezdjük. Köszönöm szépen. Egy kérdést szeretnék felvetni, amelyre utalt Mezmur úr is. Természetesen üdvözöljük Önt itt, és nagyon örülünk annak, hogy ellátogatott a szakbizottságunkhoz, nagyon érdekes és tájékoztató jellegű prezentációt tartott. Az Emberi Jogok Albizottság tagjaként is beszélek most, hiszen a mi feladatunk a gyermekjogok megvalósítása. Először is ön beszélt a migráció kontextusában a gyermekjogokról, és nagyon örülök annak, hogy ezt a kérdést felvetette, és azt, hogy mennyire fontos az oktatás kérdése, a migráns gyermekek, menekült gyermekek területén, hiszen tudjuk azt, hogy nagyjából 50%-a a gyermekek, illetve a menekülteknek, belső menekülteknek, hontalan személyeknek gyermek, ez kb. 30 millió személyt tesz ki, és éppen ezért rendkívül fontos az oktatás felvetése, és nagyon fontos az, hogy ne veszítsünk el generációkat azáltal, hogy megfosztjuk őket az oktatás lehetőségétől. Az egyetlen lehetőség arra, hogy később saját normális életet tudjanak élni ezek a gyermekek, hazatérjenek, vagy máshol új életet kezdjenek, csak így valósítható meg. És azt kell, hogy mondjam, hogy ezen keresztül tudjuk őket megvédeni attól, hogy tovább, további veszélyeknek teszik ki magukat. Például, hogy radikalizálódnak, vagy gyermekmunka áldozataivá válnak, vagy pedig konfliktusos, háborús helyzetekben alkalmazzák őket. Éppen ezért nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy ezek a kérdések mind-mind összefüggenek. És itt a gyermekmunka kérdésére térnék át ezen keresztül, de hát összefüggenek ezek a problémák. Itt vannak az ILO részéről nálam arról adatok, hogy kb. 120 millió gyermek dolgozik 14 éves kor alatt gyermekmunkásként, közülük nagyon sokan a gyermekmunka legborzalmasabb körülményei között gyakorlati rabszolgaság, erővel viszik el őket, szexuálisan kihasználják, vagy katonának rekrutálják őket. Úgyhogy ezen a területen sokkal többet kellene tennünk, hogy megvédjük ezeket a gyermekeket, akárhol is legyenek a világban. Van itt egy másik kérdés is. A gyermekek a háborús vagy fegyveres konfliktusokban Tudjuk, hogy több tízezer 18 év alatti gyermek szolgál ilyen fegyveres csoportokban, háborúkban katonaként. Ezek mind olyan problémák, amelyekkel foglalkoznunk kell. De vannak más periferikusan kapcsolódó kérdések is, amelyek szintén aggasztanak bennünket, és ezekkel is foglalkoztunk a mai napon az albizottság ülésén. Hogyan tudjuk megvédeni a gyermekek jogait, érdekeit az interneten, hogyan tudjuk őket távol tartani a radikalizációtól, hogyan tudjuk jogaikat védeni a kiberzaklatás ellen. Nagyon sok kérdés van tehát. A konkrét kérdésem a következőképpen ragadható meg. Mit tehet ön és az ön bizottsága annak érdekében, hogy a gyermekjogi konvenció megvalósuljon. Tehát mi az, ami problémát jelent az implementáció terén? Hol vannak a legnagyobb kihívások? Hogyan látja ön ezt a helyzetet? Köszönöm szépen. Következő, Natalie Grisbeck következik. Szeretnénk megköszönni neki, hogy egy kezdeményezéssel élt még egyszer köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nagyon nagy köszönet jár a gyermekjogi bizottság elnökének is, hogy elfogadta a mai meghívásunkat erre a párbeszédre. Azért köszönöm ezt meg, mert ahogyan nagyon világosan Gál King, a kolléganőm is megemlítette mindazokat a témákat, amelyek rendkívül szerteágazóak, és ugyanakkor nagyon mély problémák ezek nem csak az Európai Unióban, hanem az egész világon. Éppen ezért az ön megérkezése, az ön dinamizmusa talán majd egy egyeztetett megoldáshoz vezethet, annak érdekében, hogy a legsebezhetőbb társadalmi réteget, a gyermekeket tényleg meg tudjuk védeni, sajnos a tettek mezején még nagyon keveset tettünk, noha ez, ezek a jogok már papírra vannak vetve. Nagyon fontos a gyermekvédelem, és az, hogy ezeket a kérdéseket a jogalkotási tevékenységünk központjába helyezzünk. Néhány rövid kérdésem lenne. Ön beszélt a migráns gyermekek helyzetéről, ről, akik nagyon sokan vannak ma Európa területén is. Jó lenne, hogyha beszélne arról a két-három legfontosabb prioritásról, amely ezen a területen kulcsfontosságú Európa számára. Tehát, hogy mik azok a prioritás képező kérdések, amelyek persze a kérdések óceánjában jelennek meg, de mégis melyek a legfontosabbak, melyek azok a központi kérdések, amelyekre rá tudnánk fűzni az hatékonyabb gyermekvédelem kérdéseit. Egy franciaországi kérdés, vagy francia kérdést szeretnék feltenni. 2016. februárjában ön Franciaországban a gyermekjogokról nyilatkozott, néhány ö, ö, joghézagra is felhívta a figyelmet a gyermekek testi fenyítésének kérdésére, a jogvédelem megvalósulására a bíróságok előtt. Nos, hogy néz ki ön szerint a helyzet most? És aztán lenne még egy harmadik kérdésem is. Most kezdjük azt a munkát, amely a gyermekek interneten való védelmére vonatkozik, a pedopornográfia is ide tartozó kérdés. Erre is rá szeretnék kérdezni, hogy ön hogyan látja a saját szemszögéből mindezt. Köszönöm szépen. Következő Katerina Csinnicsi. Csinnicsi volt egyébként a jelentéstevője a gyermekjogok eljárási kérdéseiről szóló jelentésünknek. Köszönöm szépen, köszönöm, és eh, én is eh, üdvözlöm ez urat. Nagyon örülök annak, hogy itt van, és eh, nagyon jó bevezetőt tartott. Meghallgatva őt, szerintem kimondható az, hogy zenefüleinknek az, amit őtőle hallottunk, egyszerűen azért, mert az Intergroup elnökeként mondhatom ezt, de más kollégák nevében is, akik itt dolgoznak a parlamentben, számunkra rendkívül fontos a gyermekek, a kiskorúak védelme. Én egyébként személy szerint nagyon sokat dolgoztam ezen a területen, még mielőtt parlamenti képviselő lettem volna. Éppen ezért meg vagyok róla győződve, hogy a gyermekek legfontos, vagy leg, a gyermekek jogait kell minden európai politikánk felé állítanunk, és éppen ezért a plenáris ülésen is felszólaltam, és Timmermans úrnak és Jurova biztosnak is feltettem ezeket a kérdéseket. Nagyon szeretnénk azt, hogyha migrációs kérdésekben a gyermekvédelem kérdését, tehát a gyermekek jogainak kérdését vetettem fel. Ő nagyon sok mindenről beszélt, és nagyon sok minden elgondolkodtató volt erről ezzel kapcsolatban, de örülök annak, hogy Morályos elnök is arra emlékeztetett, hogy a büntetőjogi eljárás során az eljárásjogi garanciák kiskorúak számára témájában jelentéstevő voltam. Ez egyébként az első ilyen jellegű irányelv ezen a területen, és én ott olyan garanciákat beépítettem ebbe a rendszerbe, amelyeket ön is említett mert meg vagyok győződve arról, hogy az egyes gyermek érdekeit kell elsősorban szem előtt tartanunk, mert minden egyes gyermek fiatal, különleges helyzetben van, és az ő különleges igényeit kell figyelembe vennünk az ő profilja szempontjából. És amikor mi jogalkotóként tevékenykedünk, akkor erre a kérdésre külön oda kell figyelnünk. A büntetőjogi eljárás tehát nagyon fontos a támogatás, a család, a szakértők szempontjából, a szankciók kérdése, és a börtön csak extrém esetben alkalmazható, minden esetre a felnőttektől külön lévő zárkákat kell nekik létrehoznunk. Tehát ilyen szempontból oda kell figyelni a gyermekekre. És aztán itt van a migráns kiskorúak kérdése, akikkel ma nagyon sokat kell foglalkoznunk, és ez így helyes. A migráns gyermekek, illetve kiskorúak szempontjából elmondtuk azt, hogy az európai politikák és a tagállami politikák is olyan szempontból kell továbbfejlődjenek, hogy a migráns gyermekek elsősorban gyermekek, másodszorban migránsok, tehát elsősorban gyermekek, és éppen ezért minden olyan védelmet meg kell nekik adnunk, ami megilleti a, vend- a gyermekeket. Pszichológiai segítségnyújtás, fizikai, jogi, integrációs segítségnyújtás az első pillanattól kezdve nagyon fontos, tehát a hotspotoktól kezdve és aztán mindig képzett személyek kell, hogy támogassák ezeket a gyermekeket, a civil szervezetek segítségével természetesen, hatóságok mellett, tehát végig nyomon kell kövessük az ő életüket, főként akkor, hogyha kísérő nélkül érkeztek az Európai Unió területére. A kísérő nélküli gyermekek esetében az egyik legnagyobb nehézség abból származik, hogy nagyon sokan közülük nem, nem tudjuk őket követni. Tehát eltűnnek a rendszerből, tízezer gyermekről van szó a múlt év során, aki így eltűnt a rendszerből. Olaszországban pedig azt hiszem, hogy nagyon fontos és magas szintű nyomonkövetést végeztünk, mégis 5000-et elvesztettünk. Nem tudjuk azonosítani őket egész egyszerűen nem tudjuk azonosítani ezeket a gyermekeket, és szerintem ez az egyik legnagyobb probléma, amivel foglalkoznunk kell, mert onnantól kezdve, hogy a kiskorút nem tudtuk azonosítani, nem fogjuk tudni nyomon követni, hogy hová vándorolt. Erről ezzel kapcsolatban szeretném meghallgatni az ön véleményét, és még egyszer nagyon köszönöm, hogy eljött. Szerintem ez nagyon fontos, hogy, hogy korrekt módon tudjuk azonosítani, megállapítani a személyazonosságát ezeknek a személyeknek, gyermekeknek, hogy védeni tudjuk őket, nyomon tudjuk követni az ő mozgásaikat, és hogy nehogy aztán a szervezet bűnözés vagy más nagyon-nagyon magas kockázatoknak tegyük ki, akikkel, amikkel sajnos főként ezeknek a kisgyermekeknek gyakran szembesülniük kell. És aztán még egy utolsó gondolat, Az ENSZ egyezmény 25. évfordulója alkalmából néhány kollégával együtt egy olyan ajánlást, illetve egy olyan jelentést írtunk, amelyben azt kértük, hogy az Európai Unió mint jogi személyiség ratifikálja ezt az egyezményt, mert ezen keresztül további erővel tudnánk megtölteni azokat az európai jogszabályokat, amelyek ezen a területen koncentrálódnak, és amelyeket aztán a tagállamok a saját jogrendjükbe át kell, hogy ültessenek. Ezzel kapcsolatban is érdekelne az ön véleménye. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Két kérdésem van Mezmor úr felé. Az én hazámban, Finnországban több mint 70 százaléka a menekülteknek, akik azt mondják, hogy kísérő nélküli gyermekek, a végén kiderül, hogy 18 éven felül vannak. Tehát itt azért van az eredmények megállapítása tekintetében egy két éves plusz időszak, de mégis ezen keresztül is kiderül, hogy sokkal idősebbek, mint aminek mondják magukat. Én azt gondolom, hogy más tagállamokban is nagyon hasonló lehet a helyzet. Teljesen világos az, hogy ez a fajta visszaélés, ami egyébként nagyon elterjedt, és általában a kísérő nélküli gyermekek kérdésével kapcsolatos csalások, az emberekben frusztrációt okoznak. Éppen ezért a kormegállapítási tesztek nagyon fontosak, hogy ki tudjuk mondani, hogy kik azok, akik valóban gyermekek, és kik azok, akik valóban megérdemlik a védelmet. Az ön eredeti, vagy első ö, felszólalása kapcsán ez lenne a kérdésem, hogy mit gondol ön a kormegállapítás tesztekkel kapcsolatban. A kiskorúak fogvatartása ellen vagyok, bármilyen körülmények között, mégis több tízezer, illetve több ezer olyan kiskorú menedékkérőről tudunk, akik eltűntek, Isten tudja, hogy hová. És tulajdonképpen akiknek visszautasítják a menekült kérelmét, egyszerűen eltűnnek a rendszerből, akárhány évesek is legyenek. Ez nem hiszem, hogy bárkinek a leginkább, legjobban felfogott érdeke lenne. Hogyan tudnánk ezeket az eltűnéseket megakadályozni, annélkül, hogy fogva tartanánk bárkit? Köszönöm szépen. Köszönöm. Finn tolmácsolás nincs, ezt sajnos nem jelentettem be az elején, vagy van mégis? Rendben van, elnézést. De mindig be kell, mindig be kell jelentenem, hogyha valamilyen nyelvre nincsen tolmácsolás. Cornelia Ernst következik. Ja, vielen Dank, Claude. Köszönöm szépen, Claude. Azt mondta, hogy sehol nem hajtják végre a világon tökéletesen az egyezményt. Több példát említett, és gyakorlatilag egy minden, mindenre kiható feladat kell, hogy legyen a gyermekek jogáján, jogainak betartása, de ezt nem lehet elválni, de az is, ahhoz is jogik van, hogy ne, választják el, ne választják el őket például a családjuktól tehát akkor azon is el kellene gondolkodnunk, hogy a családok jogait hogy határozzuk meg. Nagyon is egyet értek azzal, hogy gyermekeket nem lehet fogva tartani, de természetesen nem lehet börtönbe küldeni egy gyermeket, ezt a véleményét mi is teljes mértékben támogatjuk. Börtönbe ne küldjük őket, de akkor a szüleiket sem? Tulajdonképpen nem. Tehát ez itt a nagyon fontos kérdés, mert az egyik a másikkal összefügg. És ezért nagyon fontos lenne általánosságban azt átgondolni, hogy a menedékkérőkkel és a menekültekkel hogy foglalkozunk, hogy bánunk, mert nyilván a gyermek érdeke nagyon fontos, de azt kontextusában kell ö, vizsgálni. Én úgy gondolom, hogy a felnőtteket sem kellene börtönbe küldeni. A következő kérdésem lenne. Valaki azt mondta már itt, hogy nagyon sok gyermek elvész, eltűnik valahol, ki tudja hol, akár Koszovóban szervkereskedelem áldozatai lettek, vagy kihasználják őket valahol, ahogy Gálking a kolléganő is említette valami valahol történik, és eltűnnek. Az lenne a kérdésem, hogy hogy mi a véleménye erről, mit tudunk itt tenni, hogy tudjuk ezt megakadályozni. És nem ért -e egyet abban, hogy fontos lenne, hogyha az Európai Unióba vezető legális csatornákat megerősítenénk, nem csak a gyermekek, hanem a felnőttek számára is. Következő a, taná- azt a család egyesítés kérdését. Tudjuk, hogy nagyon sok Afrika országból érkező gyermek egyedül érkezik Európai, az Európai Unióba, és akkor gyakorlatilag az a céljuk, hogy később aztán majd a családjukat is ide kérhetik. Németországban most az a szabály, hogy egy évet kell várni az ilyen család egyesítésre. A családegyesítéssel kapcsolatban mi a véleménye? Hogy kellene ezt okosan szabályozni európai szinten? Annak érdekében, hogy ezen a téren is előrelépés történjen. Aztán azt mondta, hogy a menekült, illetve a bevándorló gyermekekkel foglalkozó jól képzett szakembereket kell biztosítanunk. E, konkrétan milyen szakemberekre gondol? Arra gondol, hogy a hotspotokban, a különböző helyeken, befogadó helyeken külön gyermekekkel foglalkozó személyzet kell, vagy ezzel, erre vonatkozó jogszabályokra van szükség, vagy valami egész másra gondolt? Kérem, hogy részletesebben ezt is fejtse ki. Köszönöm. Thank you. Uh, Christine Rev Köszönöm, Christine Revaudalon. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm önnek is, uh, uram, hogy eljött, és uh, tudunk eszmét cserélni a gyermekek jogairól. Szerintem egy fontos téma. Több kérdésem is lenne önhöz. Először is, hát viszonylag konkrét kérdések, nem tudom, hogy tud-e konkrét választ adni rájuk, de mindenképpen érdekesek vannak-e önnél számok arról, hogy hány gyökértelen gyerek kerül bűnügyi szervezetek markába, és lesz az emberkereskedelem áldozata, illetve mit tehetünk annak érdekében, hogy fellépjünk az embercsempészése ellen, és különösen a fiatalkorúak csempészése ellen, mert a közelmúltban is születtek erre vonatkozó javaslatok. A gyerekek kell kapcsolatban további kérdés az, hogy van-e még sok ország, ahol fogva tartják a gyerekeket, illetve van-e fejlesztés, fejlődés abban a vonatkozásban, hogy, hogy alternatív módszereket találnak ki, illetve egy BBC vizsgálat arra világított rá, hogy a nagy európai cégek törökországi műhelyeiben dolgoznak gyerekek, ez sajnos nem új, e, és e, ismerjük-e ennek az egyébként elfogadhatatlan jelenségnek a nagyságrendjét, amely ezek szerint érint e, elég sok országot. Voltak-e esetleg előrelépések ebben a vonatkozásban, és teszünk-e valamit annak érdekében, hogy ez a fajta gyermek kizsákmányolás az megszűnjön? Köszönöm, hogy eljött még egyszer. Köszönöm. Wenberg asszony. Tack herr ordförande och tack för informationen. Köszönöm elnök úr, és köszönöm az információt amit megkaptunk. 54 cikkből áll az egyezmény, és ugye 18 éves korig kezeli a gyerekeket, mindenkinek ugyanolyan joga van, a gyermek érdekeit kell figyelembe venni, és a gyermek érdekei hatják át az egész egyezményt. Én nagyon örülök annak, hogy Svédországban megpróbálunk megfelelni ennek az egyezménynek minden módon. E, én most a migráns válságról beszélnék, és arról, hogy az tavaly milyen módon hatott Svédországra. Különösen komoly probléma volt az egyedülérkező gyermekek problémája. 10 e, milliós népességű az ország, és 35 ezer gyermekmigráns érkezett, mármint kísérő nélkül, és nagyon sokan megkérdőjelezik az életkorát ezeknek az úgynevezett gyerekeknek, akár még orvosokat is tudnék említeni név szerint is, akik eh, meggyőződéssel vallják, hogy eh, akár 40 éves személyek is lehetnek a gyermeknek, maguk a gyermeknek nevezők között, és mi nem végzünk el eh, kortesztet, hanem elhisszük, amit mondanak, és ez nyilvánvalóan problémát vet fel, különösen fiatal emberek és férfiak vonatkozásában ugye látjuk, hogy a 15-17 éves korosztálynál 11-1 az arány a fiúk és a lányok között ezzel kapcsolatban. Mi az ön véleménye? említette azt, hogy nem nagyon örül a kor tesztelésének, ugyanakkor én azzal érvelnék, hogy ez mégiscsak a gyermek érdekében van, nem szabad az, megengedni azt, hogy a felnőttek lopják el azokat az ellátásokat, amelyek a gyerekeknek járnak. Tehát kötelező korvizsgálatra lenne szükség azért, hogy a gyermekek kapják meg a gyermekeknek járó juttatásokat, illetve jogokat. Nyilván ön nem rendelkezik olyan joggal, hogy rendeleteket hozzon, de adott esetben a véleményére kíváncsiak vagyunk. Ferére asszony. Köszönöm szépen. Engem jelentéstevőnek neveztek ki. A közös menedékpolitikával kapcsolatos eljárás jogi vonatkozó rendelettel kapcsolatban, és itt a, nem, a kísérő nélküli kiskorúakról is van egy fontos rész. Például a kötelező jogi szolgálat, a gyám kinevezése minimum 5 nap, illetve legkésőbb 5 nappal a kérvénybenyújtása után, valamint egy olyan koncepciót is bevezettünk, hogy egy-egy gyám nem kaphat túl nagy mennyiségű gyermeket. Például Olaszországban egy-egy gyám akár 70 kísérő nélküli gyermeket is követ, ami egyértelmű, hogy ennyit nem lehet követni. Ezen kívül van egy nagyon fontos ellenőrzési rendszer is a gyám működésével kapcsolatban. Mindezek szerepelnek tehát a 2013-as irányelv felülvizsgálatában, tehát a jövőbeli rendelet kapcsán. Vannak azonban olyan aspektusok, amelyek aggályokat vetnek fel. Főképpen arra gondolok, hogy vannak korlátok a határon elvégzett gyors kérelem elbírálások és eljárásokkal kapcsolatban, ezek egyébként nagyon sok problémát vethetnek fel. Itt nem csak a bezárásról van szó, vagy a kizárásról, és itt azt hiszem, hogy főként a gyermekek esetében ez nagyon nagy nehézségeket vethet fel. A gyorsított eljárást általában akkor szokták megvalósítani, amikor egy úgynevezett biztonságos államból érkezik a kiskorú. Ezzel kapcsolatban szeretném kérni az ön véleményét erre a konkrét aspektusra vonatkozólag. Aztán itt van az orvosi vizsgálat, amely a gyermek korának megítéléséhez vezet. A rendelet tervezetben különleges garanciákat építettünk be konkrétan. Arra gondolok, hogy a gyermeket nem lehet arra kötelezni, hogy kortesztet végezzenek rajta. Ugyanakkor ennek a visszautasítása azt is jelentheti, hogy idősebb, amit persze cáfolhat a kiskorú, de amennyiben visszautasítja a kortesztet, abban az esetben őt nagykorúnak fogják tekinteni. Mit gondol ön erről? Aztán van itt másik két aspektus is. Az első arra vonatkozik, amit már a kolléga is elmondott, hiszen nagyon sokan vannak azok a kísérő nélküli gyermekek, amelyek eltűnnek a rendszerből. Mit javasol ön arra vonatkozólag, hogy ezek az esetek ne folytatódjanak? Konkrétan, gyakorlati szempontból mit tehetnek a tagállamok, mit tehet az Európai Unió? ennek megakadályozása érdekében. És aztán, ami a befogadást illeti, itt megint csak olasz példával jönnék Olaszországba. Nagyon sok olyan hajó érkezik, amelyen kísérő nélküli gyermekek érkeznek, vagy kiskorúak. A befogadó önkormányzatok nagyon nagy nehézségben vannak logisztikai szempontból, és gazdaság, illetve emberi erőforrások szempontjából is. Nincsenek olyan helységek, ahol ezeket a gyermekeket el tudjuk látni, Éppen ezért nagyon sokszor ilyen kis sportstadionokban kapnak helyet, ez nem megfelelő, de mégis ez az egyetlen lehetőség, miután nincsen más alternatíva. Ami pedig az oktatást illeti, amikor gyermekekről beszélünk, akkor 18 év alattiakról beszélünk, tehát akár 16 éve alattiakról is, és nagyon sokan közülük analfabéták, tehát őket meg kell tanítani írni, olvasni. Na most ezeknek a gyermekeknek megvalósítani az oktatását nagyon nehéz, mert egy 16 éves fiút nem lehet egy 7 évessel egy iskolapadba ültetni. Ez nem helyes Éppen ezért nagyon sokszor nem valósul meg az oktatáshoz való jog a 16 éven aluliak esetében, mert egész egyszerűen nem lehet ezt megvalósítani gyakorlati okoknál fogva. Tehát én most mindig a gyakorlatra kérdeznék rá, mit lehet tenni annak érdekében, hogy megfelelőképpen tudjuk befogadni ezeket a személyeket, és a gyermekjogi egyezményben foglaltaknak megfelelően. Thank you. And finally, Tom... Köszönöm. Tomasz Zsidovszki. Slibuju, já vím, že se skoukám na čas a slibuju ti, že budu mluvit velice... Chovsky úr. Köszönöm, eh, és röviden fogok fogalmazni. Köszönjük, hogy eljött eh, hozzánk. Eh, Mezmur úr. Az ön bizottságát gyakran kritizálják, nem csak az Európai Unióban, hanem máshol is. Én Afrikából, Libanonból, Jordániából, Törökországból is hallottam kritikát, mert önöket általában azzal vádolják, hogy önök általában csak a szegény országokat kritizálják, a gazdag országokat béké hagyják. Beszéljünk például Norvégiából, Norvégiáról. Norvégiában évek óta demonstrálnak arról az ellen, hogy a szegényektől elveszik a gyerekeket. Tehát a legszegényebb lakossági rétegektől e, elveszik a gyerekeket. Van egy Árnevernet nevű neomarxista szervezet, és gyakorlatilag ezek kikelnek a hagyományos családok ellen, és tönkretesznek ilyen családokat. És úgy tűnik, hogy ez önöket nem nagyon érdekli. A migráns gyerekek Afrikából e, kiszakításra kerülnek a családból, különböző ürügyjel, például, hogy a szülő nem dolgozik, vagy rosszul bánik a gyerekkel, szeretném tudni, hogy mit gondol erről, illetve szeretném tudni, hogy mit gondol a francia eljárásról. Kaléban járt ez a bizottság, és ott megállapítottuk, hogy szexuális zaklatás és bántalmazás áldozata egy sor gyerek a kaléi dzsungelben, vagy volt. És ön mégsem kritizálta Franciaországot, hogy ennek nem vetett véget. Több száz gyermek szenvedte el a gyakorlatilag rendszeres szexuális abuzust. E, és van még egy harmadik kérdésem is. Én jártam a Balkán országaiban, Szerbiában például, és ott a szülők gyakran azt mondják, hogy a, a gazdag migránsok megveszik a szegényeknek a gyerekeit. Tehát érkezik egy család, négy-öt gyerekkel, és valójában azok vásárolt gyerekek 5000 euró körüli áron, 500-5000 euró közötti áron lehet E, gyerekhez hozzájutni, és ez megnöveli az esélyüket, hogy, e, hogy menedékjogot kapjanak az EU országokban. Erre vonatkozó kritikát sem olvastam sehol. Örülnék, hogyha ezzel is foglalkoznánk, és azt se bánnám, hogyha azt mondaná, hogy e, nincs igazam. Nos, köszönöm. Nem tudom, hogy számított arra, hogy ennyi konkrét választ kap. Én egyébként figyelmeztettem az elnök urat, e, és mondtam neki, hogy nagyon sok szakértője van a gyermekjogoknak, illetve gyermekvédelemnek ebben a bizottságban. Láttam, hogy buzgón jegyzetel. Tessék, akkor essen neki a kérdéseknek. Thank you very much. Köszönöm. Először is szeretném elmondani, hogy mennyire hálás vagyok ezekért a kérdésekért, és ezt mosolyogva mondom, jól lássák, mert ez azt mutatja, hogy önök érdeklődnek a téma iránt, meg akarják oldani, és igazándiból látják a gyakorlati problémákat, és azokat akarják megoldani. Konkrétan leírtam a kérdéseket. Az elnök úr azt mondta, hogy mintegy 20 perc áll rendelkezésemre. Nos, a legutolsó kérdés, ami elhangzott, hogy mi, mint bizottság szelektíven eh, kritizálunk és szelektíven beszélünk a különböző érintettekkel. Eh, és örültem, hogy eh, hogy eh, elfogadja, hogyha azt mondjuk, hogy, hogy eh, nincs igaza a képviselő úrnak, és sajnos ezt kell, hogy mondjam, hogy önnek nincs igaza, eh, képviselő úr, mert éppen a múlt héten kritizáltuk a kaléi gyerekek sorsát, illetve azt a politikai lókupeckedést, ami a Nagy-Britannia és Franciaország között zajlott, illetve Ausztriát is kritizáltuk, valamint Magát az Európai Uniót is kritizáltuk már a múltban, másfél évvel ezelőtt, különös tekintettel a migrációs válságra, illetve a migráns gyerekekre. Mi bizottságként azt az elvet valljuk, hogy van, amikor suttogni kell az igazságot, van, amikor kimondani, és van, amikor sikítani az igazságot, van, amikor levélben vesszük fel a kapcsolatot eh, az adott hatóságokkal. Vannak itt eh, olyan országok képviseltetve, amelyekhez eh, küldtünk levelet mondjuk jogszabálytervezetről, és például amikor, amikor a gyermekkoldulást akarták eh, gyermekkoldulást akarták szabályozni, és mi akkor azt mondtuk, hogy ez egy diszkriminatív jogszabálynak néz ki, mert a romákat célozza meg. Aztán egy másik tagországnak, meg nem fogom megnevezni, egy levelet küldtünk egy eh, EU-s tagországnak, és azt írtuk benne, hogy eh, a hogy a fogyatékkal élő gyerekek iránti politikájuk nem megfelelő, mert úgy tűnik, hogy ezt kiszervezik a fogyatékkal, való gyerekek, fogyatékkal élő gyerekek ellátását. Tehát mi mindenfajta részrehajlás nélkül, félelem nélkül, részrehajlás nélkül ö, felveszük a kapcsolatot tagállamoktól. És az ügytől függet, függően néha suttogjuk azt, amit mi igazságnak gondolunk, néha kimondjuk, néha pedig a kiabálunk, kiabáljuk. azzal egyetértek az alelnök asszonyal, hogy valóban vannak problémák, és valóban direkt módon érintik bizonyos kérdések a gyermekek jogait a migrációban. Az ön, szerintem az ön legfontosabb kérdés az volt, hogy milyen akadályok vannak a gyerekjogok érvényesülése előtt azt gondolom, hogy leginkább a politikai akarat áll útjában. Hogyan lehet mérni a politikai akaratot? Eh, az, hogy valaki jelentést benyújt, vagy ratifikálja a megállapodást, vagy eh, adott esetben erőforrásokkal látja el az intézményrendszert, bevonja a civil társadalmat, eh, miközben nem akarja rájuk tolni a felelősséget, mert ezek között, a szolgáltatások között vannak olyan szolgáltatások, amelyek az államnak kell, amelyet az államnak kell nyújtani. Tehát vannak administratív intézkedések és másfajta intézkedések, valamint jogalkotási intézkedések. Sok ország azt mondja, hogy elfogadtunk jogszabályt jog, oktatásról, egészségügyről, elhízásról, emberkereskedelemről, digitális médiáról, és mi ezt mondjuk, hogy bizottságként mi nem akarjuk magukat a törvényeket dicsérni, hanem azoknak a végrehajtását akarjuk elemezni. E, Mennyit, mit tettek annak érdekében, hogy legyenek erőforrások, legyen megfelelő számú ember a gyermekvédelemben, illetve a szociális szolgáltatásokban. És mit tesznek annak érdekében, hogy a gyakorlatot, illetve a jogszabályokat időről időre felvizsgálják, ha az nyilvánvalóan szükséges. De ezek tehát a kihívások. A koordináció továbbra is egy nagy kihívás. E, egyébként az a gazdag országokban és a szegényebb országokban is a gyermekek jogai, azok számos ágazatot érintenek, koordinálni kell, e, és a lehető legmagasabb szintre kell vinni ezeket az ügyeket a döntéshozatalhoz. E, vannak olyan problémák, hogy fragmentált a döntéshozatal, vagy gyenge, e, mondjuk egy föderális államban is előfordul ilyen, de egységes államban is, és nem jut elég figyelem a gyerekekre. Mi igazándiból nem fószólunk bele az államberendezkedésbe, vagy az az közigazgatás berendezkedésébe. Mi csak azt akarjuk, hogy a gyermekek jogai megvalósuljanak. Vannak, van olyan ország, ahol az általános iskolai oktatás egy szinten van, egy másik közigazgatási szinten van a középiskolai oktatás, és ez problémákat okoz. A szövetségi kormány pedig azt mondja, hogy nincs elég gyerek, mert nincs elég, illetve nincs elég hely mondjuk más, a másodfokú oktatásban, ami nyilvánvalóan elfogadhatatlan, és ez nem, nem felel meg a gyerekek jogainak, illetve érdekeinek. Mi mindenképpen azt akarjuk, hogy a gyerekek jogai kerüljenek a középpontban, a jogalkotásnál és a jogszabályok végrehajtásánál is. Megpróbáljuk tehát a partvonalról beljebb terelni a gyermekek érdekeit és jogait, ne intézzék el egy lábjegyzettel, nem mini emberek mini emberi jogokkal, ez az 1970-es, 80-as éveknek a logikája volt. 2016-ban ez tarthatatlan. A francia képviselőasszony által felvetettekre reagálva két-három prioritás migrációs válsággal kapcsolatban. Köszönjük ezt a kérdést, ettől is mosolygok, mármint pozitív értelemben is not the only continent that is actually... Európa nem az egyetlen olyan kontinens, amelynek meg kell küzdeni a migrációval. Sőt, ha számokat nézzük, akkor azt látjuk, hogy más régiók és más országok sokkal nagyobb számokkal kell, hogy megbirkózzanak, sokkal nagyobb a kihívás, mint itt Európában. Ez az első dolog, amit elmondanék. A másik pedig az, hogy az a migrációs válság, ami az európai kontinensen észlelhető, az jelzője, egy szimptomája egy, egy problémának. Nem 2014-ben vagy 2015-ben kezdődtek a problémák. Az Emberi Jogok Bizottsága már migrációs politikáról 1991 óta adott ki ajánlásokat. Mondtuk, hogy probléma van az integrációval. Mondtuk, hogy van diszkrimináció a migráns gyerekekkel ellen. Láttuk azt, hogy olyan, megmondtuk azt is, hogy vannak migrációs politikák, amelyek nem a gyereket állítják a középpontba, és nem felelnek meg a kihívásoknak. Tehát az, hogy ebből válság lett Európában, az azért, mert korábban a rendszer lyukas volt, így építették fel. Például a, nem egyéni az érdekek meg az érdekek meg képviselete vagy megjelenítése. Ebben a rendszerben számos joghézek működött korábban is, vagy volt korábban is ami a prioritásokat illeti, mi most nem fogok, mi általában nem szoktunk meghatározni prioritásokat, most melyik a joga legfontosabb, de ezért néhány dolgot kiemelnék. Van egy sor olyan lehetőség, ami szerintem önök előtt nyitva áll. Mi úgy gondoljuk ENSZ bizottságként, hogy az EU-nak konkrét, mérhető és átfogó e, szakpolitikai keretet kell létrehozni annak érdekében, hogy az összes migráns gyereket megvédje Mégpedig támaszkodni kell a gyerekek megélt tapasztalataira, központosítani kell, és a politikának a középpontjába a gyermek érdekeit kell helyezni. Vannak jó gyakorlatok, amelyeket más országból is át lehet venni, de egyébként vannak olyan EU-s tagállamok is, amelyeknek szintén van jó gyakorlatuk. Aztán az a szerep, amit ön játszanak, önök játszanak, a külpolitikájukban szintén nagyon fontos, és ezáltal is kezelhető a migrációs válság. Én Etiópiából származom, és az Afrikai Unióval is szoktam együttműködni, és tudjuk, hogy tudom, hogy van egyfajta fejlesztési együttműködés, de migrációs együttműködés is. Szenegál, Mali, Nigéria, Niger és Etiópia azonosítva lettek mint olyan országok, amelyekkel migrációs téren együtt kell működni, vagy együtt akarnak működni. Azonban ezt jól át kell gondolni. Nem szabad, biztán, pusztán biztonsági megközelítéseket kell alkalmazni, nem szabad csak biztonságpolitikai megközelítéseket alkalmazni, hanem az emberi jogokra is oda kell figyelnünk. Nem szabad lemásolni a Törökországgal való megállapodást, mint ami megismételhető az afrikai kontinensen. Tehát amennyiben a gyermekek jogait emeljük a középpontba, akkor az már jó dolog lenne például, hogyha ez a külpolitikában is megvalósulna. Ugyanakkor a legális, biztonságos migrációs csatornák létrehozása az fontos. Ugyanis ez nem csak kívás, hanem lehetőség is bizonyára már mások is mondták önöknek, amennyiben lehetőségként kezeljük ezt, vagy tekintjük, akkor annak meg lesz a hozadéka. Minél inkább többen esnek át a szociális háló lyukain, annál valószínűbb az, hogy ezek kitaszítottak lesznek a társadalomban, és ezek majd biztonsági problémát fognak jelenteni, és más problémát is. Tehát ez az egyik dolog, amit mindenképpen hangsúlyozni akartam. Volt egy nagyon érdekes kérdés a gyermekpornográfiával, illetve az online biztonsággal kapcsolatban. A gyermekek jogainak ENSZ bizottságaként mi ezt nagyon súlyos témának tartjuk, és vannak olyan tagállamok, amelyek aláírói az egyezménynek, eh, és eh, mégis azt mondják, hogy a mi kultúránk ehhez így meg úgy viszonyul, de valójában minden, minden ország, amelyel ez a bizottság e, foglalkozik, az, azokkal az országokkal szemben felvetjük a gyermekpornográfiát, a gyermekekkel való szexuális visszaélést, és, és egyéb ilyen problémákat ki. A, volt egy olyan szemináriumunk, amely a gyerekek jogai a digitális korban témát dolgozta fel Például azt mondtuk, hogy képezni kell, támogatni kell, illetve a gyermekek életkorának megfelelő eh, felvilágosítást kell nyújtani a veszélyekről. Ehhez természetesen digitális írás tudás is kell, és azt is el kell fogadni, hogy offline és online is eh, érvényes az egyezmény. Az egyezmény továbbra is releváns marad, nem kellett azt módosítani, még akkor is, hogyha 26 évvel ezelőtt fogadták el. És az a szó, hogy internet nincs is benne e, de az, hogy annak idején nem említette senki, és de nem, nem említette az egyezmény a, a, a, az écet sem, illetve a testi fenyítést sem, mégis olyan dolgok, amelyeket kezel. A magánszektor szintén nagyon fontos szereplő, az ön szabályozástól el kell mozdulni a kormányzati szabályozás irányába. E, vannak olyan országok, ahol pusztán azt kérik a szolgáltatótól, hogy távolítsa el a gyermek pornográfiát. Ennek van valami értelme, de önmagában nem elég, mert az is kell, hogy a följelentést megtegyék, a vizsgálatot végrehajtsák és azok, akik elkövették a bűncselekményt, azokat bíróság elé kell állítani. Mi a kármentesítést, illetve a kárelkerülés elvét eh, valljuk. Eh, Amerikában a bitcoinnál eh, látjuk azt, hogy vannak bizonyos problémák. Webstreamelték egy lányról képeket, és a WC-ben készített ezeket az illegális képeket, és a WC-ben volt egy gyógyszeres szekrény, ahol a nevének az első betűit sikerült azonosítani, sőt, még egy új lenyomat részt is sikerült. Egy sorügynökség vett ebben részt, illetve magánágazati, magánszektorbeli szereplő, és a közös együttműködésük révén sikerült azonosítani az elkövetőt. Az olasz képviselő említette, hogy a fogvatartás utolsó eszközként továbbra is megmaradhat-e, és hogy mit tegyünk azokkal a gyerekekkel, akik eltűnnek a rendszerből. És ezt nem csak a képviselőasszonynak mondom, hanem a többieknek is. Induljunk ki abból a premisszából, hogy a migrációs válsághoz való hozzáállásunk elvi alapú kell, hogy legyen, a jogokon alapuló kell, hogy legyen. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy a nemzetközi jog az nem is jog. Amikor azt mondják, hogy amikor megkérdezzük, hogy miért nem, akkor azt mondja, hogy azért, mert nem lehet végrehajtani. De ugyanezt senki nem mondaná a büntetőjogról ott is eh, kikényszerítéssel problémák szoktak lenni. Mégsem mondja senki, hogy ez nem jog. Tehát elvi alapon kell ezt megközelíteni. Vannak kötelezettségek, amelyeket az egyes államok vállaltak. A végrehajtási kihívás az eh, nem teszi számunkra lehetővé azt, hogy lejjebb nyomjuk a, a végrehajtás szintjét, a megvalósítás szintjét. De, ahogy mondtam, nem csak európai országok szembesülnek ezzel a migrációs válsággal. Ami a gyermekmigránsok fogvatartását illeti, bevándorlás kontroll okokból nem lehet igazolni az ő fogvatartásukat. Tehát a fogvatartás csak azért, mert elkeveredett a szüleitől, vagy nem megfelelő a migrációs státuszán, nem lehet fogvatartani a gyerekeket az Európa Tanács kiadott egy gyermekjogi stratégiát 2021-ig terjedő időszakra, amelyből idézek, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy megszüntessük a gyermekek eh, idegenrendészeti őrizetét. Már most vannak példák itt Európában, ahol az idegenrendezeti őrizetnek vannak alternatívája, közösség alapú intézkedések, de Panamában és Mexikóban is vannak már módszerek, megtiltották ezekben az országokban az idegenrendészeti őrizetet gyermekek esetén. És Jemenben is van egy nagyon érdekes példa, amely egy alternatív közösségi rendszer, a helyhatóságok hoztak létre egy helyi rendszert a menekültek közösségeinek vezetőivel. Tehát vannak olyan módszerek, amelyeket lehet átvenni. Az a végrehajtási kihívás, amelyel szembenézünk, az nem hatalmaz fel minket arra, hogy ne teljesítsük a kötelezettségeinket. az EU-nak ratifikálnia kell az egyezményt, javasolta valaki. Ez, ennek én nagyon örülök. Tudjuk, hogy más esetekben ez jó eredménnyel járt. A fogyatékkal élőknél, amikor az EU csatlakozott, az pozitív hatással volt. Mi üdvözöljük, de önök, mint tagállamok tudják előmozdítani ezt a párbeszédet hogyha beszélni akarunk arról, hogy ezt hogy lehet ezt a dolgot ténylegesen meglépni, akkor mi hálásak lennénk, mert a gyermekjogi egyezmény végrehajtását nagyban előmozdítaná. Na most említették a képviselők a kormeghatározással kapcsolatos visszaéléseket, és mi is tudunk ilyen esetekről, elismerjük, hogy ez létezik, mint probléma. Senki, épesző ember nem támogatja azt, hogy visszaéljenek folyamatokkal, mert amikor visszaélik a, meg a folyamattal, akkor a többi gyermek helyzetét ássa alá, aki jogosult lenne a védelemre, illetve az ellátásra, és azért nem kapja meg, mert mások kiszorítják. Mi bizottságként erre azt mondjuk, hogy a kor meghatározás az egy olyan téma, amit különösen a 16-18 évesek vonatkozásában alaposan meg kell fontolni. Például a csont elemzésnél eh, azt látjuk, hogy bizonytalan és gyakran hibás, ehhez képest mi azt javasoljuk, hogy multidisziplináris megközelítést alkalmazzanak a kor meghatározására, amely pszichológusokat, szociális munkásokat és másokat von be az orvosi, ahol csak orvosi vizsgálat van, ott pedig azt mondjuk, hogy ne legyen invazív a vizsgálat. És nekünk olyan információnk is van, hogy gyermekek azt mondták, miután azt, miután megfenyegették őket, hogy ilyen invazív eljárásnak vették alá, hogy bevallották, hogy ők úgy, inkább, inkább bevallották, hogy ők felnőttek. Ilyenről is hallottunk. Beszélnék még arról, hogy nagyszámú gyerek eltűnik. Nem tudom, mennyire bizonyítottak ezek a számok, hallottunk a tízezeres számot, de nincsenek megbízható adatok igazándiból. Ugyanakkor el kell gondolkozni a rendvédelmi szervek szerepéről is. Az, hogy, az, hogy őrizetbe veszük ezeket a gyerekeket, ez nem oldja meg a problémát, és jogsértő. Nekünk a rendvédelmi szerveket kell arra kiképezni, hogy ők se hagyják, hogy eltűnjenek ezek a gyerekek. Aztán a különböző gyámhivatali eljárások, illetve az ilyen gyámigazgatási eljárások a befogadási központokban, azoknak a hibái. A probléma az is, hogy nem hallják meg, nem hallgatják meg a gyerekeket, nem tudnak panaszt tenni, hogyha a jogaikat megsértik örök is hallottak ezekből a táborokból olyan problémákról, hogy nem hagyták a gyerekeket vécére menni, nem tudtak zuhanyozni, mert féltek attól, hogy visszaélnek velük. Volt, ahol a gyerekeket arra használták fel, hogy a sorban a helyet tartsák. Mások, más helyeken, más táborokban a gyerekektől pénzt kértek azért, hogy egyáltalán bemehessenek, hogy visszamehessenek a táborba. Ami a családegyesítést illeti, itt az Európai Unióban, mi bizottságként megfogalmazunk ajánlásokat. Az egyezmény az nem zárja ki a családok elkülönítését. Az akaratuk ellenére nem lehet a gyerekeket elzárni a szüleiktől, Kivéve akkor, hogyha a hatóságok meghatározzák, hogy ez a gyerek érdeke. Tehát előfordulhat, hogy a szeparáció a gyermek érdeke. Ugyanakkor ezt e, igazgatási és jogorvoslati e, garanciákkal kell körülbástyázni. A család egyesítésnél ugye az első probléma rögtön az, hogy mi az a család aztán a, le, a gyermek érdekét a lehető leggyorsabban kell meghatározni ebben a vonatkozásban. Vannak olyan esetek, ahol a gyermekigazgatási eljárás sem felel meg a gyermek jogainak, például nem elég gyors, vagy nem elég professzionális. Az egyik képviselő mondta, hogy van olyan ország is, ahol egy gyámnak 50-60 gyerek után kellene néznie, illetve rájuk felügyelnie, rájuk vigyáznia, sőt más országokban ez akár száz is lehet. Nyilvánvalóan ez nem lehetséges. Emellett az gyámigazgatási eljárásnak a részrehajlásmentességét garantálni, garantálni kell, meg kell hallgatni a gyerekeket, biztosítani kell a részrehajlásmentességet, és tartós megoldásokat, például családegyesítés eh, kell eh, előmozdítani. Tehát a gyámoknak megfelelő képzésben kell részesülniük, megfelelő számban kell, hogy legyenek ilyen szakemberek a rendszerben, és professzionálissá kell tenni ezt a rendszert, a gyámügyi igazgatást. Ami pedig a tréninget illet, illetve a személyzet számának megnövelését, igazándiból visszadobnék egy kérdést. Önök úgy érzik, hogy a megfelelő szakemberek ténylegesen rendelkezésre állnak, legyenek azok pszichológusok vagy gyámügyi szakemberek. Mi úgy gondoljuk, hogy nem állnak megfelelő számban rendelkezésre, és még ahol vannak is ilyen szakemberek, a gyermekek jogait nem nagyon ismerik. Vannak például Frontex esetek, amikor a tengeren kimentik a gyerekeket, ott is a gyermekek jogait a mentési akciókba figyelembe kell venni. A gyerekek korának megfelelő eljárást, illetve nem élek megfelelő eljárást kell biztosítani. Beszélünk például az erőszakról, a tényleges testi erőszakról, de kevesebbet beszélünk arról, hogy mentális erőszak is éri ezeket a gyerekeket. Ezekhez megint csak speciális szolgáltatásokra van szükség. Az emberkereskedelem áldozataival mit tehetünk? Számok most nincsenek birtokomban, de legjobb gyakorlatra fel tudom hívni a figyelmet. Jogszabályokkal kezdjük. A jogszabályok konkrét büntetőjogi szankciókat kell, hogy tartalmazzanak. Vannak olyan országok, ahol az emberkereskedők pénzbírságot kapnak, vagy felfüggesztett börtönt. E, ráadásul igazodni kell az emberkereskedelem változó természetére. Egyre több nő vesz részt az emberkereskedelemben, illetve az embercsempészetben és a nőcsempészetben, vagy nőkereskedelemben. E, ugye a, amit mi elképzelünk az az, hogy egy nagy izmos, kopasz férfi két telefonnal, nagy aranylánccal, de most már nem ez történik, látjuk a trendeket. Ami az emberkereskedelmet illeti, e- ez nem kezelhető egy országban. Ez megint több országot határon átnyúló jelleggel érintő probléma. Afrikában látható az, hogy Nyugat-Afrikában az egyes országok kibocsátó országok, más országok tranzitországok, megint más országok célországok, és aztán van olyan ország is, amelyek mind a három együtt. Burkina Faso, Szenegál, azok az országok, amelyek egy egyetértési memorandumot írtak alá és megpróbálják ezeket a kihívásokat a minisztériumok együttműködésével kezelni. Még egy dolog, és aztán visszadom a szót az elnök úrnak. Uh, uh, Beszéltem már a kor meghatározásról, a finn képviselő által felvetett uh, problémára reagálva, igen, ahogy mondtam, visszaélnek a kor meghatározással. De mégis látjuk, hogy a brit ö, újságok azt mondták, hogy ezek a gyerekek öregnek néznek ki, illetve visszaélnek ö, a rendszerrel. Mi is elhisszük, hogy vannak olyanok, akik visszaélnek a rendszerrel. Ugyanakkor a jogok érvényesítése az nem lehet a közvélemény függvénye. E, nem kell, hogy a közvélemény nyomása azt eredményezze, hogy csökkentjük a jogok elérhetőségét. Utolsó megjegyzésem, mert látom, hogy lejárt az időm. A gyermekjogi bizottságként mi is tudjuk, hogy nem könnyű válaszolni ezekre a problémákra, de hogyha a gyermekjogi egyezményt a középpontjába állítják a törekvéseiknek, és mindig megnézik, hogy milyen hatással van a gyermekek jogaira az egyes tervezett jogszabályoknak, és becsatornázzák ezt a belső politikába, de a külpolitikába is, akkor mi úgy gondoljuk, hogy fenntartható megoldást lehet találni a migrációs válságra. Eh, mi nyomon fogjuk kísérni a fejleményeket, és amennyiben tudunk segíteni, akkor azt nagyon szívesen megtesszük. Tudom, hogy az egyik eh, képviselő, aki a születőben levő irányelv eh, létrehozatalában részt vesz, azt mondta, hogy konkrét kérdése is vannak, nagyon szívesen válaszolunk ezekre, illetve nagyon szívesen beleszállunk ebbe a, beszállunk ebbe a folyamatba. És említeném azokat az eszközöket, amelyek rendelkezésre állnak. A legfontosabb vezérfonal az a gyermek érdeke. Nyilván nem gyors megoldásokat, hanem inkább fenntartható megoldásokat lehet ezáltal megtalálni. Köszönöm, hogy meghívtak. Köszönöm szépen, hogy eljött ma hozzánk. Gyakorlatilag a mi kezdeményezésünkre, a koordinátorok kezdeményezésére jött létre ez a találkozó, Grisbeck képviselő és mások akaratából. Szerettük volna hallani a véleményét, és nagyon átfogó részletekre menő eh, előadást hallhattunk, nagyon jó válaszokat a kérdésekre. És eh, az állásfoglalás nyomon követését is úgy látjuk, hogy komolyan, komolyan veszik. Örülök, hogy meghallgatta a képviselőink véleményét, hiszen ők is nagyon jó szakértői az a témának. Remélem, hogy továbbra is szoros lesz a kapcsolatunk önnel. Köszönöm szépen, hogy eljött és előadást tartott nekünk kollégáim a bizottság nevében most elmondanám, hogy Albrecht úr fogja átvenni az elnöklést a 15. napi rendi ponttól kezdve. Köszönöm szépen. Claude? Következő napi rendi pontunk egy tanulmány bemutatása a fiatalok között tapasztalható kiber megfélemlítés, kiberzaklatás. 2015-ben kérte ezt a tanulmányt a Libe szakbizottság a C politikai osztálytól, hiszen ez egy olyan jelenség, amely nagyon gyorsan terjed a digitális társadalmon belül gyermekek között, és ezért szükséges -e politikailag is kezelni ezt a kérdést. Eh, az állampolgári jogi és eh, alkotmányos ügyekkel foglalkozó bizottság kérte ezt kérjük, hogy Európai Uniós és nemzetközi szinten is legyen egy ilyen ezzel kapcsolatos, legyenek ezzel kapcsolatos intézkedések, nem csak a az előkészítés szempontjából, ami a 2011 per 93-as irányelv megvalósításáról vonatkozik, hanem általában véve a szexuális visszaélés és a szexuális kihasználás a gyermekek ellen témájában tapasztalhatókat. Köszönöm szépen, hogy Dálláró Podzá asszony eljött és be fogja mutatni ezt a tanulmányt. Köszönöm szépen. Először is elmondom, hogy milyen okból készült el ez a tanulmány. Megpróbálja bemutatni, hogy a kiber zaklatáson belül 18 éves kor alatti gyermekek között milyen méretű ez a jelenség. 28 tagállamból 90-et választottunk ki, különböző kutatási módszereket használtunk, különösen kérdőíves kutatást és az érintettekkel kapcsolatos, érintettekkel folytatott beszélgetést folytattunk. A kiberzaklatásnak egyelőre nincsen se Európai Unió sem nemzetközi definíció, és a tagállamok között is csak a, felül, csak, a tagállamoknak csak a felében létezik egy ilyen def, definíció. Abban egyetértenek, hogy ez a zaklatás egy szándékos, agresszív tevékenység, amelyet vagy egy személy, vagy egy csoport végez egy áldozattal szemben, bizonyos idő kereten belül, időszakon belül, egy olyan áldozattal szemben, aki képtelen védekezni ez ellen, és mindez az interneten folyik. Ezek néhány kulcsfontosságú elem tartozik ide, kulcsfontosságú jellemző. Egyrészt elektronikus médiákon, digitális médiákon keresztül követik el ezt az elkövető szándékosan kárt, okol, kárt sérelmet akar okozni, az áldozat és a bűnt elkövető között er, hatalmi viszony van az elkövető névtelenül követi ezt el, és nem nehéz felelősségre vanni, és e, ugyanakkor egy ilyen incidens akár több ezer ember szem elé is kerülhet, illetve tudomására is juthat. Az EU Kids Online jelentés szerint 11-16 éves közötti gyermekek körében megnövekedett az ilyen forma megfélemlítés, illetve zaklatás. 2010-ben még 7%-os volt az előfordulása, 2014-ben már 12%-os. De ezeket az adatokat nagyon nagy óvatossággal kell kezelnünk, hiszen, mint mondtam, nincsen nemzetközi definíciója a jelenségnek, és a ö, számítógép gépes vagy szám, számítástechnikai eszközökkel elkövetett zaklatás mérése is nagyon különböző az országokban. Minden esetre vannak általános trendek, amik megfigyelhetők, például az a tény, hogy az áldozatok általában a hogy az elkövetők általában az áldozatok köréből kerülnek ki, és hogy nem csak interneten, hanem hagyományos fórumokon is folyik párhuzamosan a zaklatás. Nemi szempontból nincsen ennek általában specifikus jellege, bár nagyon sok tanulmány azt mutatja, hogy azért a lányok körében gyakoribb, és nagyon sokszor a felnőtt korban is tovább folytatódnak ezek a jelenségek. Az európai és a nemzetközi jogalkotásban azt látjuk, hogy nincsenek külön célzott jogszabályok, amelyek ezt a jelenséget szeretnék megelőzni. Azt tudjuk, hogy a az ENSZ gyermekjogi egyezményben a 13-as, 19-es és 31-es cikket is megsérti ez a tevékenység, és az Európa Tanács is megállapított néhány olyan helyzetet, amelyben ez jogsértésnek minősül az Európai Alapjogi Karta és a kiberbűnözéssel kapcsolatos egyezmény is ilyen 2014-ben az ENSZ egy határozatot hozott, amely a gyermekeket védeni kívánja az ilyesfajta zaklatásról, és az Európa Tanács 2016-21 közötti időszakra vonatkozóan szintén megállapított egy stratégiát, amely a digitális környezetben tekinti meg a gyermekek jogait, és ezeknek, ezeknek az érvényesítését tartja prioritásnak. Nézzük meg az Európai Uniós jogkeretet az EU itt csak kiegészítő szerepet, támogató szerepet tud játszani, de a tagállamok kezdeményezései a legfontosabbak. Azonban gyermekjogi területeken van Európai Uniós kompetencia, például a gyermekek szexuális kihasználása, illetve a, a szexuális zaklatás áldozataira vonatkozó irányelv ilyenek, de gyakorlatilag nincsenek olyan Európai Uniós szintű jogi eszközök, amelyek a kiberzaklatás ellen hatnának. Az Európai Parlament viszont 2014-ben elfogadott egy állásfoglalás, amely a gyermekek jogairól szóló egyezmény 25. évfordulóján készült, és itt felszólított rászólítják a tagállamokat arra, hogy az online zaklatást, illetve az offline zaklatást is, társak által való megfélemlítést is helyezzék a napirendjükre és harcoljanak ez ellen. Az online elkövetett, gyermekek ellen elkövetett erőszak ügye prioritásként szerepel a gyermekjogukról szóló európai agendában is, illetve a gyermekek internetes tevékenységének vagy szörfözésének javításáért elfogadott stratégiában is benne van, valamint a különböző gyermekvédelmi rendszerekre, rendszerek finanszírozásáról szóló dokumentumokban is szerepel. A tagállamok közül nincs olyan, amely bármiféle polgári jogi vagy bűn, büntetőjogi rendelkezést hozott volna egyelőre ez ellen a jelenség ellen, de más jogsértésekkel kapcsolatban hozható például számítástechnikai eszközökkel elkövetett bűnözés, vagy vagy más diszkriminációval kapcsolatos jogszabályokban benne van, illetve 14 olyan tagállam van, amely a ö, oktatás, a gyermekvédelem, illetve az online biztonságról szóló törvények keretében megemlíti ezt. Kilenc olyan tagállam van, ahol vannak megvált, jól bevált gyakorlatok. Észtországban, Németországban, Olaszországban, Görögországban, Hollandiában, az Egyesült Királyságban, Hollandiában és Svédországban, és ezek olyan gyakorlatok, amelyek sikeresen csökkentik ennek az aklatásnak a mennyiségét, és hatékonyan megvédik az áll- áldozatokat. A jól bevált gyakorlatok között olyan kezdeményezéseket találunk, mint például a gyermekjogi ombudsman, Észtországban és Görögországban van ilyen, illetve mint a szakértők képzését, például tanárokat és rendőröket képeznek ki különösen ezen e, e, e, célból és az iskolák felelősségét is javítják annak érdekében, illetve felelősségét is hangsúlyozzák annak érdekében, hogy ezt a jelenséget megelőzzék. A gyermekekkel kapcsolatos politikák, szakpolitikák kialakítása is ide tartozik, illetve a gyermekek közötti kommunikáció ö, oktatása, valamint az, hogy különböző jelentéstevő eszközöket építenek be a gyermekek által használt számítógépekbe, illetve például a külön osztályokat állítanak, áll, hoznak létre kórházakba az ilyen zaklatás áldozatai számára, például Olaszországban és Görögországban. A jól bevált gyakorlatok alapján egy sor ajánlást ö, alakítottunk ki. A bizottságnak azt ajánljuk, hogy fogadja el a kiberzaklatás hivatalos definícióját, alakítsa ki a hivatalos definíciót, hiszen ez sokkal, sokkal hozzájárulna a jelenség általános megértéséhez. A tagállamok számára is hasznos lenne ez, mivel különbözőek a a definíciók a tagállamokban. A jól bevált gyakorlatok terjesztésére is szükség van, illetve arra, hogy a magánszektorral, különösen a szociális média, illetve az internet szolgáltatókkal felvegyük a kapcsolatot, és együtt küzdjünk velük a jelenség ellen az Európai Parlament ajánlásai szerint is prioritásként kell, hogy szerepeljen ez az Európai Unióban. Egy, van egy ezzel foglalkozó csoport is, és fontos lenne felügyelni azt is, hogy a jogalkotási folyamatok során ne feledkezzenek meg az internetes zaklatásról sem. Tagállamoknak azt ajánljuk, hogy intézkedésekhez, intézkedéseket hozzanak, amelyek rendszeresen és hatékonyan próbálják mege, megelőzni ezt a problémát, és hogy ha lehet, akkor jelöljenek ki gyermekjogi ombudsmant, illetve az is fontos, hogy a gyermekek az internetes tevékenységei során megfelelő készségeket kapjanak. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, most pedig szeretném rövid kérdésekre megnyitni a lehetőséget. Vannak-e kérdések, kedves kollégák? Egyelőre Csinnicsi asszony. Köszönöm szépen. Először is azt köszönöm, hogy ezt a nagyon érdekes tanulmányt a kiber zaklatásról megvalósították, ez sajnos egyre elterjedtebb gyakorlat, és sajnos tragikus véget is értek életeke miatt, mert fiatalok akár extrém megoldásúig is eljutottak. Tehát ezért gondolom, hogy a gyermekjogokért felelős személyként erre a témára rendkívüli módon oda kell figyelnünk. Ma nagyon fontos meg figyelésekről beszélhettünk, és én a következőkkel kapcsolatban szeretnék egy kérdést feltenni. Két profil szempontjából. Egyrészt a megelőzésre gondolok, mert a normatív vagy jogszabályi megközelítésen kívül, amire egyébként szükség van nyilvánvalóan, akár tagállami szinten, akár európai szinten, hazámban, Olaszországban is vannak ilyen törekvések, remélem, hogy nem sokára egyébként ez meg is valósul. De ezen felül én úgy gondolom, hogy nagyon fontos a megelőzés kérdése. A megelőzés mindenképpen az iskola feladata, és a családok feladata is, és sajnos a szülők nem mindig tudják a gyermekeiket segíteni abban, hogy az informatikát tudatosan használják. Mi a véleménye önnek erről? Hogyan lehetne a, megvaló, a megelőzést hatékonyá tenni? Egy másik fontos aspektus, amelyre ön utalt is, a támogatás, illetve a, a kiberzaklatás áldozatainak megsegítése. Tudjuk, hogy a zaklatás mit jelent egy, egy gyengébbként ítélt személy zaklatásáról van szó, és ma az informatika eszközein keresztül, a médián keresztül is őt zaklatják. Mit lehet tenni annak érdekében, hogy ezeket az áldozatokat segítsük, támogassuk? Már eleve nehéz a feljelentés is, úgyhogy én azt gondolom, hogy fontos azt látni, hogy hogyan segítsük ezeket a személyeket, pont azért, hogy a gyerekeknek ezeket a borzasztó viselkedéseit visszaszorítsuk. Volt egy Karolina nevezetű 14 éves kislány, aki öngyilkos lett azért, mert a Facebookon keresztül zaklatták. Mit lehet tenni? Egyrészt a megelőzés terén, a másik oldalon pedig az áldozatok támogatása területén. Köszönöm. Köszönöm szépen. López Ágilá képviselő következik. Köszönöm szépen. Néha itt a Libe szakbizottságban vannak meghallgatások, amelyek különlegesen fontosak, mert csak azért is, mert informális szinten is lehet olyan témákról eszmét cserélni, amelyek megérdemlik a figyelmünket, azt, hogy elgondolkozzunk ezen, olyan ö, okokról, ö, illetve célokról van szó, amelyekért mhm. érdemes ö, felállnunk, de mégis hiányoznak azok az elemek, amelyek az ítélőképességünkhez szükségesek. És ezek a meghallgatások ezért fontosak számunkra, mert ilyen eszközöket adnak a kezünkbe. Két ö, gondolatom lenne a cyberbullyinggal kapcsolatban, hiszen tudjuk, hogy mit jelent ez, de elképzelhető, hogy ezekkel kapcsolatban további részletekkel szolgálhat. Az első kérdésem ezzel kapcsolatban arra vonatkozik, hogy hogyan is néz ki a háttere a kiber zaklatásnak. Itt szinte egy esetről esetre, tehát egy eseti dologról van szó. De ezért lehetséges, hogy ez egy kicsit mégiscsak többet jelent, mert van valamiféle szervezett bűnözés gyökereit megtalálhatjuk itt. Esetleg ezek a személyek egymással kapcsolatban állnak? Ez fontos látni, vajon szervezettek-e ezek a személyek, vajon megosztják-e egymással a tapasztalataikat, és esetleg a bullying területén szervezett tapasztalataikat megosztják-e egymással, amikor gyermekeket vagy fiatal lányokat, fiúkat zaklatnak. Nagyon fontos az egyensúly megtalálása azzal kapcsolatban, hogy mit is jelent a kiberzaklatás, ez milyen értelemben gátolja az egészséges személyiségfejlődést egy fiatal esetében, és a másik oldalon nagyon fontos azt, hogy tiszteletbe tudjuk tartani a privát szférához való jogot és az autonómiát a fiatalok esetében, mert ehhez is igenis és joguk van a fiataloknak. Mert amennyire tudjuk, nagyon sok kiber zaklatás esete a szülők tudomására úgy jut, hogy nyomoznak a gyermekeik után, akár még illegális módon is. Egész egyszerűen azért, mert meg kell sértsék a privát szférához való jogát ennek a fiatalnak, mert tudniuk kell azt, hogy mi történik a tableteken, a mobiltelefonokon keresztül, vagy a komputereken keresztül megtalálják ezeket a, a, az iránymutatásokat. Erről esetleg többet mondana? Köszönöm szépen, most visszaadnám a szót, hogy Dala pozza asszonynak hogy választ adjon a felvetett kérdésekre, megjegyzésekre, de egy kicsit vegyük azt is figyelembe, hogy már túlléptünk az időnkön, de nagyon várjuk azért a válaszokat. Most az első kérdéssel kapcsolatban, valamint a megközelítési, megközel, meg, előzési megközelítéssel kapcsolatban nagyon fontos az oktatási programok kérdése, ez azt hiszem kulcsfontosságú a megelőzés területén. Nagyon jó oktatási programok vannak, akár tagállami szinten, amelyek már bebizonyították azt, hogy csökkenteni tudták ezeken keresztül a kiberzaklatást. Az egyik például a KIVA program, amelyet Finnországban kezdeményeztek, és azután különböző más országokban, más országokban is ezt megvalósították, például Hollandiában. Ez egy olyan program, amelynek az a lényege, hogy az egész iskola részt vesz benne, nem csak a gyermekek, hanem a szülők és a tanárok is részt vesznek ebben a programban. Megpróbál egy biztonságos környezetet teremteni a gyermekek számára az iskolában, és bevonja őket a megoldások megkeresésébe. Ez szerintem egy nagyon-nagyon jó példa a szoktatási programok területén. Ami pedig az áldozatok támogatását illeti, mi egy tanulmányt is elvégeztettünk 12 és 21 év közötti fiatalokkal kapcsolatban, ott pedig kiderült az, hogy nagyon fontos az áldozatok támogatása, segítése, főként pszichológiai segítségnyújtásra van szükség, de nagyon érdekes az, hogy a fiatalok azt mondták, hogy ki kell tehát meg kell értetni az elkövetőkkel azt, hogy mit jelent ez az áldozatok számára, érezzék magukat egy kicsit az áldozatok eh, helyzetében, tehát itt az empátiára helyeztük a hangsúlyt. Ami a kiberbűnözést és a kiber zaklatást illeti, hát bizony a kiberzaklatás kiberbűnözési formaként tekinthető, ráadásul nagyon veszélyes formája, mert kb. 1 millió áldozatról beszélhetünk összesen a kiberbűnözés területén, és ebbe benne vannak a kiberzaklatás áldozatai is. Tehát ebből kiderül az, hogy ez egy fontos aspektus, amelyet mindenképpen figyelembe kell vennünk. Ami az egyensúlyt illeti, a privátszférához való jog, valamint a szülők beavatkozása között, Nos, itt megint csak a fiatalok körében végzett tanulmányok, felmérések alapján a gyermekek arra mutattak rá, hogy több szülői segítségre van szükségük, és több tanári ellenőrzése van szükségük az internettel kapcsolatban. Tehát nagyon meglepő, de úgy tűnik, hogy a gyerekek pont azt szeretnék, hogyha a gyermekek és a tanárok jobban fel lennének készülve ezeknek a problémáknak a felgöngyörítésére, iránymutatással tudnának szolgálni nekik az internet biztonságosabb használata mellett. Köszönöm szépen! Nagyon fontos és jó gondolatokat hallhattunk, nagyon érdekes ez a tanulmány, ez természetesen bárki számára hozzáférhető. Köszönjük még egyszer, és most következő napirendi pontunk következik, amely alapjogi implikációk a nagy adathalmazok kapcsán. Anna Gomes a jelentéstevünk, és ő fogja most bemutatni a jelentését, amelyet egyébként már október 27-én elkezdtünk köröztetni. Anna Gomes a szó. Köszönöm szépen! Amint ö, hallhattuk, valóban itt áll mindenki előtt a jelentés. Ez egy nagyon rövid jelentés, tulajdonképpen csak egy tartalmi összefoglalóként értékelhető, de várom a módosításokat, és a kollégák minden bizonyal fognak is élni ezzel a lehetőséggel, és ezen keresztül majd tovább lehet fejleszteni a legfontosabb gondolatokat, amelyek már szerepelnek a jelentés tervezetben. Három területre koncentrálódik ez a jelentés, a jelenlegi helyzet a nagy adathalmazokkal kapcsolatban, azután a kereskedelmi célú és a közszférába tartozó adathalmazok közötti különbségtétel, és aztán a rendészeti alkalmazás. Természetesen az ajánlások mind a három területre alkalmazhatók bizonyos esetekben. Ahogyan elmondtam, nagyon szorított bennünket a, az a korlát, hogy milyen hosszú lehet ez a jelentés, úgyhogy a, várjuk a módosításokat, amelyek révén majd tovább tudjuk fejleszteni azokat a csírájában ott lévő gondolatokat, a kommunikációs technológia és az elektronikus eszközök használata nagyon sok lehetőséget ad a cégek, kormányzatok és általában az állampolgárok számára, de ugyanakkor nagyon nagy kockázatokat is rejtez magában, főként az alapjog védelem, a privátszférához való jog, személyes adatok és a diszkrimináció mentességre gondolok. a nagy adathalmazok analizálásán keresztüli döntéshozatal olyan eredményekhez vezethet, amely rossz az állampolgárokra nézve. Silicon Valley-be ellátogattunk még májusban, és ott azt hallhattuk, hogy alapvetően a nagy adathalmaz statisztika. És ennek a az ereje az algoritmusok által növekszik. Azért van itt egy másik elem is, amit szerintem figyelembe kéne venni. Ez részben igaz, de az biztos, hogy ezen keresztül megnyílik a lehetőség arra, hogy bármiféle statisztikát manipulálni lehessen, és lehet egyébként manipulatív is ez a statisztika, és ráadásul, ha még algoritmusokkal ezt megnöveljük, akkor ennek a hatása is arányosan nagyobb, hogyha nem jó célra használjuk főként az alapjogok megsértése tekintetében fontos ez figyelembe venni. A diszkriminációmentesség rendkívül fontos elem, az emberek elmondták azt, hogy például a biztosítási társaságoknál milyen politikákat alkalmaznak a nagy adathalmazokból származó manipulatív hatások miatt. Tehát ezekben a technológiákban való bizalom a közvélemény részéről rendkívül fontos, és ez csak akkor lehet megvalósítani, hogyha a jogbiztonságot és az alapjogok érvényesülését biztosítani tudjuk. Alapvetően nem akarunk ezzel a jelentéssel új jogszabályt javasolni, nem ez a cél, hiszen itt van már az adatvédelmi csomag, amelyet pont az ön közreműködésével fogadtunk el, kedves elnök úr. Itt igaziból inkább arról van szó, hogy az implementáció hogyan valósul meg a bizottság, a tagállamok, az adatvédelmi hatóságok részéről. Én úgy gondolom, hogy az átláthatóság, az elszámoltathatóság és a személyes adatok feletti ellenőrzés nagyon fontos értékek, és ez jogokkal és kötelességekkel jár, a hatóságok is ezt figyelembe kell, hogy vegyék. Azok az adatbázisok, amelyek rendkívül nagy adathalmazokat tartalmaznak, ezeket nagyon egyszerűen kicserélgetik egymással a nagy cégek, szolgáltatók, és megvizsgálják azt is, hogy mit teszünk mi itt a parlamentben ezt megvizsgálják a saját ö, ipari szempontjaik figyelembevételével, úgyhogy ö, néhányan tudják azt, hogy itt az alapjogok ö, érvényesítése alapfeltétele egyben a bizalom meglétének. Tehát nagyon nagy lehetőségeket rejt magában a nagy adathalmazok alkalmazása. Más cégek valószínűleg ezt még nem is látják, és itt hatalmas kockázatok húzódnak meg emögött, és elképzelhető, hogy nem is látják ezt az adott piaci szereplők, hogy ez pontosan mivel is jár, mit jelenthet ez. Én szeretnék arra rávilágítani, hogy nagyon fontos, hogy platformokat hozzunk létre a privát szféra és a közigazgatás között, hiszen vannak olyan nagy cégek, amelyek már nap mint nap használják ezeket az adathalmazokat, és fontosan egy erős etikai keretet létrehozni az erőteljes adatvédelem szempontjából, és hogy minél kisebbre szorítsuk a torzító hatásokat. Egy olyan világban élünk, amelyben okos telefonokat, web applikációkat alkalmazunk mindenki, cégek, emberek, állampolgárok, ez önmagában nem mutatja azt, hogy elégedettek lennénk ezekkel a termékekkel, inkább egyfajta beletörődést mutat ez. Ezek a szolgáltatások tulajdonképpen a kommunikáció, a munka alapfeltételeivé váltak. Éppen ezért szerintem vissza kellene adni a demokratikus struktúráknak egyfajta ellenőrzési jogot ezen eh, folyamatok felett, az a dolgok internetén keresztül, hiszen ebben a világban élünk, az internetes bankolástól kezdve lassan már az interneten keresztül fogunk vezetni is, és repülni. Tehát mindenképpen függünk ezeknek az adat halmazoknak a alapjogi vetületeitől. Ezzel szerettem volna megnyitni ezt a mostani vitát, és várom a parlamenti képviselők által megfogalmazott módosításokat. Köszönöm szépen. Thank you very much. I've uh, three members and myself. Would... Köszönöm, hárman plusz én szeretnék beszélni. Vielen Dank, ähm, Herr Vorsitzender, und vielen Dank auch der Anna Gomes für Fosz szó. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen Anna Gomesnek, hogy kidolgozta ezt a jelentést. Nagyon jó kiinduló pontot választott hozzá, bár véleményem szerint nem világítja meg megfelelőképpen, hogy a nagy adathalmazok mire képesek, és hogy hogy hogy tudjuk őket felhasználni alapjogi tekintetre alapjogokra való tekintet nélkül. Én úgy gondolom, hogy a nagy adatok, nagy adathalmazokat itt meg, ke, meg kellene próbálni definiálni, és aláhúzni az előnyeit is. Jónak tartanám, hogyha nem azt tűnnek a jelentésből, hogy szeretnénk ezeket, szeretnénk ezektől megszabadulni, hiszen nem tudunk nélkülük élni. Csak az a kérdés, hogy milyen útra tereljük a használatukat. Amikor a preambulum bekezdések közül az át megnézzük, hogy, és ami azt írja, hogy a különböző adatgyűjtésről, nagy, nagy mennyiség adatgyűjtésről van szó, akkor arra gondolok, hogy vannak-e egyáltalán olyan személyes adatok, amelynek, amelyeket az alapvető emberi jogok szempontjából védenünk kéne, illetve hogy itt az anonimizált adatokat ezekkel együtt kellene -e kezelnünk, vagy elkülönítve. Aztán az algoritmusok kérdése, ugye, ezek is egyre jobbak, finom, jobbak lesznek, finomodnak, ahogy megy az idő, és ezért oda kell figyelnünk arra, hogy az ilyen adatok minősége is nagyon nagy szerepet játszik, és nagyon sokféle döntéshozatalhoz vezetnek ezek az adatok. A polgárok nagyon, bizonytalan, nagyon nagy bizonytalansággal tekintik ezeket a folyamatokat, általában nagyon bizonytalanok azt illetően, hogy a jövőben még mi következhet be a, az adatok területének fejlődése terén. A nagy adathalmaz nagyot adathalmazok hallatán mindig bizonytalanság merül fel a polgárokban, pedig ugye nem feltétlenül kellene, hogy ez így legyen, hiszen nagyon sok előnye van, például az egészségügyi területen már is látjuk, hogy mennyire, mennyivel könnyebb egy sor olyan kérdést megközelíteni, például a betegségek jobb kezelése vagy megelőzése terén, vagy az e- egyes egyének kezelésének kialakítás során, kialakítása során a nagy adathalmazok segítségével. Tehát ilyen szempontból fontos lenne, hogy pozitívan is említsük meg a, az a nagy adathalmazokat. Aztán a hár, harmadik pontban a személyes adatok anonimizálása, illetve álnevesítése szerepel az anonimizált adatok, bár csak a, a jele, jellegük miatt nem is tartoznának a személyes adatok körébe, tehát nem kellene, hogy egyáltalán foglalkozzunk velük, ö, hanem inkább a személyes adatokra szem, kellene ö, koncentrálnunk. És itt az a kérdés, amit már nagyon sokszor megvitattunk, tartottunk, hogy a, az anonimizálás vajon jó eszköze annak, hogy a nagy, adat, nagy adathalmazok összegyűjtését megkönnyítsük, illetve ö, elfogadhatóbbá tegyük. Ugye, hogyha az anonimizálásról van szó, akkor azt kell alaposan megtekintenünk, hogy hogy lehet elkerülni az utólagos beazonosítást. Tehát igazából az a lényeg, hogy az egyes személy úgy érezze, hogy valóban ha álnevesítés történik, akkor jobban, érez, jobb, jobban védve érzi a személyes jogait, illetve az adatait. Jelenleg az adatvételmi adatvédelmi alaprendelet már érvényes, de meg kell nézni, hogy az utólagos beazonosítás elkerülése valahol belekerülhet-e akár ebbe, vagy akár más irányelvbe, a, annak érdekében, hogy ezt, ezt se felejtsük el. Very much. Uh, next is uh, Mario Laustin. Köszönjük, Laustin asszony. Következik majd Carlos Coelho. Köszönöm. És megköszönöm Annának. Start of uh, our discussion. And, uh, I hope... Hogy ilyen jól uh, felvezette ezt a párbeszédet, amit egyébként szerintem óvatosan kell végrehajtanunk, mert egyre újabb és újabb kérdések merülnek fel az adatvédelemben. Újabb és újabb szintjeit azonosítjuk a problémának, tehát eh, hagyjunk időt magunknak, és eh, meg kell vizsgálni, hogy hogyan változnak ezek a dolgok. A másik dolog, hogy mindazok, azok, akik eh, ezzel a témával fognak foglalkozni, olvassák el az adatvédelmi általános eh, irányelvet, mert az mindennek az alapja. Ez a jelentés minél több hozzáadott értéket képvisel, eh, annál jobb, tehát ne ismételje meg azokat a dolgokat, amik már szabályozva vannak. Különös tekintettel például a profiling kérdésére, és Korábban is beszéltünk erről, megpróbáltuk meghatározni, lehet, hogy most többet tudunk tenni, mi a következő lépés. Akkoriban még túl korai volt foglalkozni. Data are, uh, it's a, it's a azzal, hogy mi a legnagyobb problémája a nagy adathalmazoknak. A nagy adathalmazok alapján eh, minden magánéletre vonatkozó adat tulajdonképpen. Looking at the other side, to, to make from any kind... Tehát minden morzsából, amelyek önmagukban nem magánéletre vonatkozó adatok, de rekonstruálni lehet a magánéletet, vagy be lehet avatkozni a magánéletbe. Tehát szerintem nagyon határozottan meg kell húzni a vonalakat a felhasználás, a feldolgozás vonatkozásában, és itt nem matematikai kérdésről van szó, e, matematika önmagában egyébként sem jó vagy rossz, e, hanem hogy a folyamatok eredményét hogyan használják fel az emberek. Az az, ami jó vagy rossz. Gondoljunk például a gyógyszeriparra. Az a vegyi anyag, amit, vagy a vegyi folyamatok, amit a, a, a laboratóriumban végeznek, az, az, az önmagában nem rossz, hanem legfeljebb a kimenetele, illetve az, hogy hogy használják fel az adott vegyületet. Hogyha az F preambulum bekezdést nézzük például, már, meg, már azonosítja a problémát. Ugye három területet kell megvizsgálnunk. A hamis, rossz minőségű adatok, hamis összefüggések, hibák. Ez nyilván professzionális megközelítésű problémák, de két másik dolgot is tartalmaz az F bekezdés. Az etikai következmények Eh, ami már nem a feldolgozás. Mert a feldolgozásnak nincsen etikai minősége. Az etika a felhasználáshoz, és nem pedig a feldolgozáshoz kötött. Eh, az etika a szabályok, és kik alkotják a szabályokat. A szabályok jelenleg nem léteznek azért, mert ez egy új terület, egy új helyzet. És aztán a harmadik dolog. legal, legal A konkrét jogi aspektusok. Például az, hogy a nagy adathalmazok bizonyos használatát, alkalmazását megtiltsuk-e mondjuk a gyerekekre vonatkozó adathalmazokét? Ami megint egy olyan kérdés, ami felmerülhet. And that is education. Because we can talk... És aztán ott van még az oktatás. Mert eh, beszélhetünk sokáig az átláthatóságról, de ha nem tudjuk felfogni, hogy mi az az algoritmus, mi a korreláció, mi a szóródás. Akkor nem értjük meg ezt az egész dolgot. Tehát oktatási kérdés ez, az adat alanyoknak az oktatáson keresztül tudjuk megadni azt a tudást, amelynek révén gazdái lehetnek a róluk szóló adatoknak. Ami szerintem azt jelenti, hogy ezt az oktatási aspektust is mindenképpen ide kell vennünk. És aztán van még egy rendvédelmi aspektus is, a bűnüldözési aspektus. Itt nem nagyon látok újdonságot, ami ne lenne az irányelvben. Ez egy olyan konkrét terület, amit a terület szakértőivel kell átfésülnünk. Nagyon sok bűnöldözésre vonatkozó tétel már ott van. Például a, az adatelemzés szakértői, törvényszéki szakértői vonatkozásai, tehát ezeket át kell vizsgálni, meg kell vizsgálni a, a rendvédelmi szervek képviselőivel, szakértőivel. Aztán az, a dolgok internetje is hiányzik innen. Említve van, de a digitális tartalom irányelvnél már elkezdtünk beszélni arról, hogy milyen hatása van az intelligens hűtőszekrényeknek, illetve egyéb eszközöknek ehhez képest innen hiányzik. Tehát ez egy nagy kihívás az egész munka, és én biztos vagyok abban, hogy nagyon érdekes vitáink lesznek, de ne siessük el, eh, próbáljunk úttörő munkát végezni. Még egyszer köszönöm Annának. Um, köszönöm. A többieket megkérném arra, hogy maximum három percig beszéljenek, mert különben nem fogunk tudni eh, végezni időre. Coelho úr. Szóval Nos, hát először is azzal kezdeném, hogy gratulálok Ána Gomesnek, mert ő már elmondta azt, hogy nem tudott túl hosszan fogalmazni ebben a szövegtervezetben, de miután ez egy fontos kérdés, ezért a módosításokon keresztül majd megpróbáljuk megtölteni tartalommal ezt a javaslatot, és ezen keresztül a meglévő űröket megpróbáljuk majd kitölteni. Nos, hát ez egy nagyon jó javaslat, ebből kiindulva tudjuk majd folytatni a munkát. Itt a koncepciók megváltoznak, és állandó változás alatt vannak, igen, gyorsan változnak a dolgok körülöttünk, tulajdonképpen most már intelligens, jog, ö, okos adatokról beszélünk, az úgynevezett smart data-ról, és nem is annyira a big data a kérdés most már. Tehát ez a biztonság szempontjából nagyon sok uh, problémát vet fel, és ugyanakkor előnyöket is jelenthet. Tehát vannak pozitív és negatív hatásai, és itt ki kell mondani azt, hogy a többsége a az európai parlamenti képviselőknek az adatvédelem harcosaként kíván fellépni. Ugyanakkor nagyon fontos az, hogy konszenzuális megoldásokra jussunk az új eszközökkel kapcsolatban, a szabadságjogok, az alapjogok tiszteletben tartása mellett és a fejlődés támogatása mellett. Ahogyan Anna Gomes asszony is elmondta, különböző eszközök vannak a kezünkben itt, az Európai Parlamentben is, az adatvédelem kapcsán, itt a személyes adatok védelmére gondolok elsősorban. A következő dolgot figyelembe kell venni. Az adatok minőségével kapcsolatban ki kell mondani, hogy vannak olyan közösségi ügynökségek, amelyek már foglalkoznak ezzel a témával, és ráadásul itt van a 29-es cikk csoport is, amely foglalkozik az adatvédelemmel, és a nemzeti adatvédelmi biztosok, illetve az európai adatvédelmi biztos szintén kapcsolatban állnak egymással ebben a kérdésben. Ugyanakkor az adatvédelmi kérdésekre vonatkozó jogszabályok között nagyon aszimmetrikus helyzet mutatkozik a különböző tagállamok között. És főként a mega típusú adatokra gondolok, mert vannak olyan országok, amelyekben, vagy olyan kultúrák, amelyekben sokat foglalkoznak ezekkel a kockázatokkal, veszélyekkel, máshol viszont ezt, ezzel nem foglalkoznak igaziból. Köszönöm szépen, ezt vegyük figyelembe. Jürgen Zippel következik. Köszönöm, elnök úr. Én egy általános megjegyzéssel kezdeném. Coelho úr már említette, utalt az alapvető jogokra. Egy általános megközelítés az nem jelenti azt, hogy mindent meg kell tennünk, ami technikailag lehetséges. Különösen itt eh, most az adott eh, felhasználásra gondolok, mert nagyon sok negatív dolgot lehet csinálni az adatokkal. Van tehát nekem is néhány kérdésem. A szenzorok által gyűjtött adatok, az érzékelők által gyűjtött adatok, na most ez személyes adat-e? Az én kocsi most elég sok adatot gyűjt. Nem csak arról van szó, hogy olaj cserére van-e szükség, vagy milyen úton vezetek, de igazándiból monitorozza a sebességet, és a vezetés stílusára vonatkozó adatokat is gyűjt, és ezek az adatok a szerelőnél érves, olvashatóak. És mondjuk kiolvasható az, hogy Zipel asszony gyorshajtó, notórius gyorshajtó mondjuk. Mi legyen ezekkel az adatokkal? Valaki elmegy gubicserére a garázsba, a szerelőhöz, és, és aztán kiteszi magát ilyen adattal való visszaéléseknek. De egy biztosító birtokába is kerülhetnek ezek az adatok, és azt mondja, hogy ön túl gyorsan vezet, emelni fogjuk a biztosítási díját. De azt nem fogják megmondani, hogy honnan szerezték be az adatokat nyilvánvalóan. Tehát ezek az adatok is személyes adatoknak minősülhetnek. Na most, amikor anonimizálják ezeket az adatokat, vagy hogyha anonimizált adatokról beszélünk, még mindig óvatosnak kell lennünk kell-e anonimizálni, pseu, álnéven kell-e esetleg azokat az adatokat eh, nyilvántartani, vagy ahhoz rendelni. Gondoljunk például az intelligens mérőeszközökre. Például van egy mérőeszköze Birgit Zippelnek, és eh, látjuk, hogy hétfőn délelőtt használja a legtöbb áramot, eh, és három tévéje is van a fogyasztásból kiszámítható. Mindezt jól lehet tulajdonképpen kikövetkeztetni, de én nem akarom, hogy az áramszolgáltató mindezt tudja. Arra szükségük lehet, hogy az város melyik részében mekkora a felhasználás, hogy a rendszerük működjön, de az ilyen részletes, ilyen szintű részletes adatokra nincsen szükségük. Ezek az intelligens fogyasztásmérők ennél sokkal részletesebb adatokat tartalmaznak. Eh, amennyiben anonimizáljuk az adatokat, akkor nyilván is csak a városrészeket nézzük, akkor nyilván ez a probléma megszűnik. A digitális adatok felhasználása etikai kérdéseket is felvet. Például az autonóm járművezetés. Ugye kinek van szüksége a védelemre? Eh, tehát elüssem el nyugdíjast, vagy inkább fának vezessem az autót. E, melyik az, amelyik e, kimenetelnél az én túlélési esélyem e, nagyobb? Hogyha vannak ezek az autonóm vezetési szoftverek, rendszerek, akkor azokban olyan szoftverekre van szükség, amelyek ezeket a döntéseket valamilyen alapon meghozzák. Az autóvezetők képviselői nyilván azt mondják, bocsánat, az autós cégek képviselői azt mondják, hogy mi természetesen a sofőrt akarjuk védeni, a vezetőt. Az autó úgy lesz felépítve, hogy a vezetőt védje. Függetlenül attól, hogy ki más kerül veszélybe. Ez a jelentés nem alapozódhat egy már létező, kizárólag egy már létező régi jelentésre. De fel kell mérni a jelenlegi helyzetet, beleértve az adatvédelmi helyzetet is. Michael Bóni következik. Thank you very much, uh, and thank you very much, Anna, for... Köszönöm, köszönöm Anna ezt a jelentést. Egy közös munka elején vagyunk, és biztos vagyok abban, hogy ez a munka számos dolgot fog érinteni, számos témát fog érinteni. Először is meg kell érteni a nagy adathalmazoknak a fogalmát, az annak alapjogai vonatkozásait, ehm, és nekünk a végrehajtásra, az általános adatvenyelvi irányelv végrehajtására oda kell ehm, figyelnünk, mert eh, abból nagyon sok következtetés levonható. Aztán, ha az adatvédelemről beszélünk, akkor tudatában kell lennünk, hogy hamarosan kezdődik a felülvizsgálata az magánélet biztonságáról szóló irányelvnek, az e-magánélet, e-privacy eh, irányelvnek, illetve bizonyos eh, bizalmassággal kapcsolatos szabályokat is felül kell vizsgálni, megint csak az e-privacy irányelv felülvizsgálata miatt is, és mindez összefügg a nagy adathalmazokkal. nekünk kicsit talán tudományos kitekintést is alkalmaznunk kellene e, az európai e, tudományos tér, illetve az Open Science Cloud, az, amit figyelembe kell vennünk, annak a témának én vagyok a LIBE raportőre, és küldök is majd át néhány javaslatot, idevágó javaslatot. Nem csak, nem csak a, ebben a bizottságban van most szó a robotokról, robotikáról, és azok is jelentős témák, amelyekre ennek a jelentésnek is ki kell tekintenie, és az utolsó megjegyzésem az az, hogy beszélnünk kell a nagy adathalmazok és alapvető jogok viszonyáról. Nyilván a javaslat az legyen megfelelő, de az, hogy van egy nagy adathalmaz, az nem azt jelenti, hogy minden adat személyes adat. Az adatok egy jelentős része nem személyes, és ki kell figyelni, kiktekintesse kell lenne arra is, hogy más szabályok vonatkoznak a személyes és a nem személyes adatokra. Köszönöm. Mielőtt Anna Gomesnek megadom a szót, én magam is szeretnék néhány szót hozzászólni ehhez a témához. Szerintem is egy nagyon jó kiinduló pont ez a javaslat, illetve ez a szöveg az, az, az nagy adathalmazok alapjogi vonatkozásainak vizsgálata időszerű. Korábban is foglalkoztunk diszkrimináció ellenes vonatkozásban ezzel a témával. Csatlakoznék ahhoz, amit Mikkel Bóni is mondott, meg kell különböztetni a személyes adatokat és a nem személyes vagy anonim adatokat, információkat. Az anonimizált információknál nagyobb a mozgástér az adat kezelésre, és az új technológiák is igénylik ezt. Az új technológiáknál a célhoz kötöttség, illetve az adatfelhasználás minimalizálás az egy szempont kell, hogy legyenek. Amikor a nagy adathalmazokról és személyes adatokról beszélünk, akkor van lehetőség arra, hogy összekeveredjenek a dolgok. Nyilvánvalóan nagy adathalmazok azok jó esetben nem tartalmaznak személyes adatokat, mert mások például az adatmegtartási szabályok, és ez felveti a joghézak problémákat, és hát mindenképpen meg kell különböztetni ezt a kétfajta adatot. Emellett oda kell figyelni, hogy hogyan lehet anonimizálni azok a technológiákra, technikákra, amelyek az anonimizálást érik el, illetve az olyan üzleti modellekre, amelyek így működnek, így lehetne eh, előmozdítani az innovációt is. Ezzel visszaadom a szót Anna Gomes raportőrnek, tessék. Köszönöm a kollégáknak mindazt, amit elmondtak, és várom a módosítókat. Ahogy ezt a kollégák egy része mondta, szükségünk van arra, hogy bevonjuk a különböző értekelteket. A, vannak olyan iparágak, ahol a nagy adathalmazokat már most alkalmazzák, ott nyilván jelentkeznek már a problémák is. Ehm, de ahogy Mário is mondta, ehm, vannak ott lehetőségek is. Axel Vosszal egyetértek abban, hogy nem szabad egyszerűen csak megadni magunkat a ténynek, hogy egy ilyen korban élünk, ahol nagy adathalmazok keletkeznek, és ezeket eh, kezelik, és gyakorlatilag egy ilyen Orwelli világban élünk, és a nagy adathalmazok elvezetnek ez az Orwelli világhoz. Ragadjuk meg inkább a pozitív oldalát, lássuk a pozitív oldalát, a lehetőségeket. A mai életmódunk nem lenne lehetséges, hogyha a nagy adott halmazok nem léteznének. Mindezt fel lehet használni arra is, hogy egy kormány vagy egy közigazgatás átláthatóbb és elszámoltathatóbb legyen. Gondoljunk csak a Panama iratokra. Positive use of the... És valóban ez egy pozitív felhasználása a nagy adathalmazoknak. Ami az anonimizálást illeti, és ezt többen is felvetették, és Albrecht konkrétan említette azt, hogy az anonimizálási technikákat bizonyos üzleti modellekhez kötve lehet befolyásolni a dolgok alakulását. Ez igaz, de reálisan nézve végső soron a különböző adatbázisok korrelációjában lehetséges, korrelálásával még mindig lehet azonosítani a személyeket. Ez egy fontos olyan szempont, amelyet szem előtt kell tartanunk akkor, amikor a kockázat korlátozásra koncentrálunk, de tudnunk kell, hogy ez a kockázat létezik. Nemrég részt vettem egy ülésen, ahol a különböző ágazatok képviselői többek között egy autógyár maga is elmondta azt, hogy megosztja az adatbázisát a biztosítókkal, a saját biztosítójukkal. És a biztosítók adott esetben dönthetnek úgy, hogy bizonyos következtetéseket levonva, hogy ezt vagy azt a személyt nem biztosítják. Ugye ezt a problémát felvetette Birgit Cipel is. Maga, maga az ipar is érzi tehát ezt a kockázatot, látja. Nekünk bátornak kell lennünk, amikor az általános adatvédelmi irányelv rendelet, bocsánat, elfogadása után az Egyesült Államokba mentünk, akkor láttuk azt, hogy a, az ottani nagy és kis cégek is üdvözölték a mi e, adatvédelmi rendeletünket, mint olyasmit, ami legalábbis először szabályozza alapvetően és átfogóan ezt a területet. És nyilván figyelembe kell venni azokat a témákat, amiket itt a kollégák felvetettek, anonimizálás, profiling, de nem kell megpróbálni megakadályozni olyasmit, amit úgyse tudunk megakadályozni. Azzal is egyetértek, amit Mario mondott, a digitális írás tudás oktatása, egyszerűen értsék a polgárok, hogy miről is van szó. Ahogy azt már a rendvédelmi szervekkel kapcsolatban említettem, fontos, hogy a rendőrök is e, illetve a nemzeti hatóságok is értsék az adatvédelem fontosságát, erről Carlos Coelho is beszélt. E, van még egy ehhez kapcsolódó másik téma is, erről Mikael Boni beszélt, az adatlokalizálás. Nagyon nagyon, az amerikaiak miatt nagyon aggódunk, de az, hogy egy cég Kínába viszi az adatokat, az amiatt úgy tűnik, hogy nem aggódunk annyira. Pedig ott aztán végképp nem nagyon van adatvédelem. És az önök egyetértésével Remélem, hogy sikerül ebből egy jó anyagot kihozni. Köszönöm a titkárságnak a fontos segítséget, illetve Miguel asszisztensemnek is, aki mindent megtett annak érdekében, hogy ez az anyag olyan legyen, amilyen lett. Köszönöm. És most szeretnék mindenkit tájékoztatni, hogy lesz egy meghallgatás december 8-án ebben a témában. A módosítók benyújtásának határideje pedig december 15-e délután 3 óra. Most következik a napirendünkön egy eh, megállapodás az Egyesült Államok és Európa között a bűnügyi adatvédelem, illetve eh, személyes adatok védelme témájában. Eh, a parlament egy kérést kapott, hogy a, a tanács eh, kérte a parlamentet, hogy eh, járuljon hozzá ehhez a megállapodáshoz. Most eh, raportőrként én felvezetem az ajánlás tervezetet, és ezt követően megadom a szót a zárnyék előadóknak is, illetve mindenki másnak. Szeptemberben átadták ezt a megállapodást nekünk, de ennél a történet hosszabb, hiszen 2010-ben kezdődött a munka, amikor élénk viták folytak arról a kérdésről, hogy a terroristák finanszírozásának nyomon követése az USA-ban hogy folyik, illetve hogy a pénztranszferek legalizálása folyamatban legyen. A parlament, különösen ez a szakbizottság többször is felszólított arra, hogy legyen egy ernyő megállapodás, amely magas szintű védelmet fog biztosítani, biztosítani a személyes adatok számára, abban az esetben, amikor személyes adatokat adnak át nyomozási célból illetve megelőzési célból, vagy bűncselekmények feltárása, bűnöz, bűnüldözés céljából a rendőri, illetve igazságszolgáltatás együttműködés keretében ezeket a feltételeket minden megállapodásban nullától kellett eddig kitárgyalni, ezért volt szükség arra, hogy legyen egy ilyen ernyő megállapodás, amely minimális biztonságot, védelmet nyújt minden esetben. És ilyen módon ki is egészíti majd a jelenleg érvényes megállapodásokat a kölcsönös jogi segítségnyújtásról, illetve az együttműködésről 2011. március 28-án a bizottság megnyitotta a tárgyalásokat a, egy olyan mandátum alapján, amelyet a tanács december 2010. decemberében adott neki, és a tárgyalások aztán 2015. szeptemberéig folytak, amikor a megállapodást elindították, kialakították, és aztán a, jún, a júniusi tanácsülésen fogadta el a tanács, és a tanács tovább küldte a parlamentnek a dokumentumot. Jelentéstevőként én a sok vita és sok eszmecsere alapján, amelyet az árnyék előadókkal és a jogi szolgálattal tartottunk, illetve más érintettekkel, tartottunk. Azt javasoltam, hogy adjuk meg hozzájárulásunkat ehhez a megállapodáshoz. Én úgy gondolom, hogy jelentős előrelépést jelent ez az adatvédelmi garanciák szempontjából a rendvédelmi együttműködés kontextusában az Európai Uniós tagállamok között, illetve az Európai Uniós és az, és az Egyesült Államok beli hatóságok között. Volt néhány nyitott kérdés az elmúlt év során eh, a megállapodás kialakítása óta. Három különleges probléma volt, amelyet a jogi szolgálat meg kellett, hogy nézzen. Az egyik az volt, hogy a megállapodás mennyiben lehet értelmezhető az, az adatátadás a jogi alapjaként, illetve az adat, a döntések megfelelő alapjaként, az, és hogy megfelel-e az európai adatvédelmi standardoknak. Az eszmecserék során meggyőződtem arról, hogy nem tartható az adatátadás jogi alapjának ez a megállapodás, mindig Európai Uniós jogszabályokat, illetve nemzetközi megállapodásokat kell felhasználni az adatátadás jogi alapjaként. Ugyanakkor úgy, az, úgy vélem, hogy a nekünk adott magyarázatok, különösen a bizottság által adott magyarázat, arra nézve, hogy ez a megállapodás milyen szerepet játszik az Európai Uniós adatvédelmi rendelkezések szempontjából, egy megfelelőségi döntésnek tekinthető, de ragaszkodtam ahhoz, hogy ezt a tisztázást ne csak számunkra tegyék elérhetővé, hanem nyilvános is legyen, hogy a megállapodás elfogadása során is minden más fél is tisztában legyen azzal, hogy milyen alapokon fogadja el a megállapodást, tisztában legyen azzal, hogy az Európai Unió így értelmezi a megállapodást. A második pontra ugyanez vonatkozik, a második pont arról szólt, hogy lehetséges-e az, hogy az egyezmény az Egyesült Államok jogszabályaiban is változtatást fog majd eszközölni a, a személyes adatok védelme, különösen a PNR adatok terén, hogyha minden területen megvalósítják ezt az e, megállapodást. És úgy találták, hogy mindent lefed, a PNR adatokra is vonatkozik, és az európai oldal ezért elvárja, hogy az amerikai oldalon is legyenek következményei. Hogyha ezek nem valósulnak meg, akkor úgy tekintjük, hogy a másik fél nem valósítja meg, nem hagyja végre teljes mértékben a megállapodást, és ezért nem, nem fogjuk érvényesnek tekinteni más intézkedés szempontjából sem, rendelkezések szempontjából sem hiszen akkor nem tölti be az adatvédelmi rendelkezésekkel kapcsolatos garancia szerepét. Olyan kijelentés is volt, miszerint mivel megfelelő garanciának, garanciaként kell működnie ennek a megállapodásnak, az európai hatóságoknak rendszeresen ellenőrizniük kell azt, hogy minden a megfelelőképpen alakul-e, tehát az adatvédelmi hatóságok kompetenciáját nem korlátozza ez a megállapodás. Végül pedig egy nagyon fontos tisztázni való az volt, hogy mivel ez az egyezmény jogorvoslati ö, ö, ügyekre is vonatkozik bizonyos területeken, személyekre vonatkozó, vonatkozó jogorvos, jogorvoslati lehetőségekre is. Ezért ezt a 2016-os februári jogorvoslati törvénybe, amerikai jogorvoslati törvénybe is be kéne iktatni, hiszen az egyelőre még csak különböző entitásokra vonatkozik, nem feltétlenül fedi teljes mértékben le például a személyeket. Tehát véleményünk szerint a teljes végrehajtás úgy néznek ki, hogyha itt is megvalósulna, hiszen az állandóan USA-ban tartózkodó, de nem állampolgár, állampolgársággal nem rendelkező személyekre egyelőre nem vonatkozik ugyanez tehát a végrehajtásnak e, ez is részét kell, hogy képezze. Világossá kell tennünk a másik fél számára, hogy az ilyen személyeket is teljes mértékben e, le kell, hogy fedjék a rendelkezések, tehát nekik is joguk kell, teljes joguk kell, hogy legyen jogorvoslatra. Minden esetre mivel hogy jelenleg az Egyesült Államok még nincs azon a szinten, amelyet az Európai Unió elvár, tehát például az Európai Unió rezidensei még nem élveznek jogos, jogorvoslatot, e, jogorvoslatot, ezért egy ebből a szempontból az e megállapodás nem ö, tekinthető egyen ö, rangúnak az európai jogalkotással, de ö, én úgy érzem, hogy összehasonlítható, összevethető vele, és ezért úgy gondolom, hogy egy eh, jóváhagyásunkat kell, hogy adjuk ennek, ehhez a megállapodáshoz, hiszen jó kiindulópontot jelent majd ez az Európai Unió és az Együtt, Egyesült Államok között a jövőben megkötendő további megállapodásokhoz alapjogi szempontból is. A, hiszen az egyelőre eddig létező kölcsönösen elismert rendelkezések nem voltak elégségesek. Köszönöm. Két képviselő szeretne valamit mondani. Először is Axel Foss az LPP e nevében fog hozzászólni. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy az egész adatvédelmi vita során a Safe Harbor, az adatvédelmi rendelet és az esenyő rendeletről szóló vita, vita során nagyon keveset tudtunk az USA számlájára írni, és a, mindig tisztázni kellett dolgokat, de a tisztázáson keresztül tényleg nagyon sokat elértünk, és ez az egy ernyő megállapodás igazából nem jelent olyan túl sokat, mint azt, hogy a jövőre nézve, e, e, hogy nézzen ki a helyzet, e, hiszen mindig olyan új dolgot fedezünk fel, amelyet kell, le kellene, hogy fegyen, fedjen a megállapodás. De ez és, és, és ez az ernyő megállapodás egy olyan alapot tudna teremteni, amihez képest azért mindig új dolgok fognak megjelenni, amiket majd aztán mégiscsak be kell illeszteni a megállapodásokba. De ez egy jó keretet teremt, ki, ki lett dolgozva, és úgy, alak, úgy alakult, amint mi most jó, ö, nyugodt lelkismerettel jóvá hagyhatunk, nyilván lesz egy csomó, csomó dolog, amit nem fed le, de nagyon sokat elértünk mégiscsak az ernyő megállapodás kialakításával. Az EPP nevében tehát azt tudom mondani, hogy mi támogatjuk ezt a megállapodást, és ezeket a kereteket minél gyorsabban jóvá kell hagyni, annak érdekében, hogy a bűncselekményekkel kapcsolatos adatcsere, úgy adatcsere jól működjön az a felelős hatóságok között. Én úgy gondolom, hogy jó aspektusból készített, nagyon jó megállapodás ez, amelyet jó lelkiismerettel, nyugodt lelkiismerettel megszavazhatunk. Elnök, köszönöm. Ismail Lauristinné a szó a szocialistáktól. Köszönöm szépen, Elnök úr, nagyon fontos időpont ez, nagyon fontos momentum ez a munkánk során, hiszen tudjuk, hogy mennyire ellentmondásos és nehéz volt a folyamat és a vita. És a mi frakciónk is megtárgyalta, illetve a munkacsoportunk is megtárgyalta ezt az eredményt a jelentéstevő következtetéseiből azt látjuk, hogy nagy előre lépést jelent ez a megállapodás az EU és az USA közötti adatátadás szempontjából. Hát ebben tényleg egyetértünk, hiszen hogyha az összes rendelkezést megnézzük, amelyek az úgynevezett rendőrségi irányelvvel megegyeznek, új garanciákat fog adni ez a megállapodás a jelenlegi érvényes bilaterális megállapodások mellé, amelyekben hiányoztak ezek a garanciák. Tehát igen, előrelépésként kell ezt tekintenünk. Ugyanakkor a frakciónkon belül nagyon komoly vita kerekedett abból, hogy ahogy jelentéstevő is elmondta, a bírósági jogorvoslat alakulhat úgy a gyakorlatban, hogy nem veszik figyelembe bizonyos nem állampolgárok, nem USA állampolgárok helyzetét, és ugye mivel az Európai Unióban is növekszik a harmadik országbeli állampolgárok száma, nálunk is növekedhet a probléma mértéke idővel. Nagyon fontos annak a láhúzása és annak biztosítása, hogy hogy a más, másik fél is úgy értelmezze ezt a megállapodást, hogy ez nem alkalmazható jogi alapként az adatok átadása esetében. Hát ennek a tesztjét majd a gyakorlatban fogjuk, a próbáját majd a gyakorlatban fogjuk látni, hiszen ha egy ország majd megtagadja az adatátadást, mivel azt mondja, hogy nincsen megfelelő indoklá, indok, indokoltsága ennek, mert azok az emberek, akik eldöntik, hogy kinek az adatait adják át, azok nem állampolgárok az országban, hát akkor, és, és hogy emiatt nem lesz megfelelő jogorvoslati lehetőség. Tehát hogyha ez megvalósul, és az adatvédelmi joghatóságok így beleszólhatnak ebbe, akkor biztos vagyok benne, hogy elkezdhetjük a megállapodás végrehajtását. Három közös felülvizsgálati terve szerepel ebben a ebben a dokumentumban, és akkor majd külön, különösen jó lesz megvizsgálni, hogy hogy működik ez a megállapodás. Ha összehasonlítjuk a még meg nem oldott kérdéseket, és azt, hogy milyen előrelépést jelent ez a megállapodás, akkor frakciónk is úgy ítéli meg, hogy jóváhagyásunkat adhatjuk a megállapodáshoz, mivel ahogy előadó úr is mondta, nem ideális, de az elérhető lehetséges megoldások közül ez a legjobb. De úgy gondolom, hogy nagyon fontos a felülvizsgálata is, annak a biztosítása, hogy a végrehajtás megfelelőképpen folyjon. Uh, next. Köszönöm szépen! Sophie Intveld következik. Köszönöm szépen! Nagyon sok mindent szerettem volna mondani ezzel kapcsolatban. Először is az egésznek a története. Többen itt voltunk, vagy itt vagyunk már egy ideje, és minden bizonyan emlékszünk arra, hogy én voltam az egyik első, aki azt mondta, hogy az adatvédelemmel kapcsolatban transatlanti megközelítésre, megállapodásra van szó. Nagyon fontos a védelem kiépítése, a jogsegély, mindez rendben van, és ez előrelépés. De ugyanakkor az ördög a részletekben rejlik. Először az eljárással kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy engem azért meglep, hogy milyen ütemtervet fogadtunk el ennek a jelentésnek a kapcsán négy, é- négy hét alatt mikor fogadtunk el valaha is jelentést, hiszen ma november 8-a van, és ha jól értettem, akkor decemberben már erről szavazni fogunk. Nos hát tíz éve nem volt erre példa, miért kell ennyire gyorsan átnyomni ezt a parlamenten, és figyelembe se vesszük mindazokat a véleményeket, akiket, amelyeket a különböző érintett felektől, az IDPS-től, a jogi szolgálattól, a főügyészségtől kaptunk, és ezzel kapcsolatban én egyszerűen nem értem, hogy miért ez a nagy sietség. Amikor ott van a CETA ügy, arra mindenki odafigyel. Most, hogyha CETA-t rossznak gondoljuk, akkor ez sokkal rosszabb. Úgyhogy egyszerűen nem értem az eljárást, nem értem a kettős mércét, és nem értem a sietséget sem. Nézzük most a tartalmat. Mindenki azt mondja, hogy itt nincsen jogalap. Ez igaz. Ez mind helyes és igaz. De ugyanakkor ez szemantikai kérdés, mert hogyha elolvassuk a megállapodást, az 5.3-as cikket, akkor azt olvashatjuk, hogy ezt a megállapodást akkor fogjuk implementálni, és az Egyesült Államoknak ezt meg kell valósítania. Tehát gyakorlatilag úgy értelmezzük ezt, minthogyha lennének megfelelő védelmi mechanizmusaink. Pedig a gyakorlatban ez egy bianco csekk. Felhatalmazzuk a E a feleket, az amerikai felet erre. Hogyha a kritériumoknak nem felel meg, akkor mi az, amivel biztosíthatjuk a feltételek teljesülését. Tehát a gyakorlatban ez gyakorlatilag egy biankó csekk lesz arra, hogy átadjuk az Egyesült Államoknak és az akár ott a rendvédelmi szerveknek a személyes adatokat túl régóta vagyok itt egyébként, nagyon sok jogszabályt olvastam már, és rengeteg a joghézag, és gyakorlatilag egyetlen egy példát sem láttam arra, amikor egy jogszabály felülvizsgálata valóságban értelmes lett volna. Hogyha ezt alá fogjuk írni, akkor onnantól kezdve ez örökre kőbevésve megmarad. Úgyhogy figyeljünk oda, hogy mit teszünk. Nézzük most, hogy hogy akárhogy is hívjuk ezt az egészet, ez tulajdonképpen egy bianco csekk, ahogy már elmondtam. Igen, itt vannak a biztosítékok, de azért ne felejtsük el, hogy először is a nem európai állampolgárokra ez nem valósul, nem vonatkozik, akik azonban itt élnek Európában, már pedig ez ellentétes mindenféle alapjoggal. Ráadásul nemzetközi megállapodásokat nem tárgyalhatunk le, amelyek nem állnak összhangban az alapjogi kartával. Hát kérem szépen, mi ez? Mégis mi ez? Aztán itt van egy másik fontos kérdés, amire senki sem figyel oda. A jogsegélyszolgálat csak bizonyos országokban lakó személyekre vonatkozik. Most hogy fogjuk kijelölni ezeket az országokat, akkor, amikor ráadásul kereskedelmi célokra is kiadhatjuk ezeket az adatokat, tehát a jogsegélyszolgálatot csak akkor kapjuk meg, hogyha a Google-nak átadjuk, átadjuk a személyes adatainkat. Én nem gondolom, hogy ez összhangban állna az alapjogi kartával. És aztán még egy dolog, lehet, hogy cinikusnak fognak nevezni, vagy túlságosan bizalmatlannak. Na de hát a bizottság maga Giancarelli úr személyében képviselteti itt most magát. Nos, ők is azt mondták, hogy itt tulajdonképpen minden azon alapszik, hogy azt feltételezzük, hogy a Privacy Act-re vonatkozó kivételességi uh, rendszert vissza fogja majd uh, vonni az Egyesült Államok. Most hát uh, erre mi az esély, hogy ez meg fog történni? Zéró szerintem. Az Egyesült Államok soha nem fogja ezeket a kivételeket eltörölni. Most innentől kezdve én azt szeretném tudni, és az Európai Bizottsághoz érte, intézem ezt a kérdést. Nos, egyszer azt mondta a bizottság, hogy hát ezt ugyan tudjuk, és tudjuk azt is, hogy ez az egész ez jogi értelemben nem lesz érvényes, de nem baj, menjen csak előre ez az egész, és hogyha nem tetszik valakinek, forduljon bírósághoz. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogyha mindez igaz, akkor az Európai Bizottság direkt olyan megállapodást köt meg és alkalmaz, amely jogi értelemben nem állja meg a helyét, és az, EU, az egyes állampolgárokra bízza azt, hogy majd akkor bírósághoz fordulnak. Most, hogyha maga az Európai Bizottság sem tartja tiszteletben a jogállamiságot, akkor mi történik itt most velünk és körülöttünk? az, hogyha az Európai Bizottság egy nyilatkozatot hoz, ezzel megoldjuk-e a helyzeteket, helyzetet vagy sem, Nos, hát először is nem értem, hogy miért nem jó ez a CETA esetében, és itt viszont igen, de ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy mindez nem is oldana meg semmit. Mert amennyiben ezt a megállapodást nem tartják be, hát az Európai Bizottság majd valami kis becsület, a becsületére fog hivatkozni, és becsület szó, az Európai Bizottság becsület szavára kell majd hagyatkoznunk. És azért már bocsánat, legyen mindez összhangban a, az alapjogi kartával. Persze szívesen veszem a szakértői véleményeket, de én személy szerint nem látom azt, hogy hogy lehet egy megállapodást tető alá hozni, anélkül, hogy az alapjogi helyzetet biztosítjuk, és ugyanakkor szabad kezet adunk a tagállamoknak, hogy az Egyesült Államoknak személyes adatokat adjanak át kereskedelmi célokra. Van itt egy másik feltétel a jogsegéllyel kapcsolatban. A kereskedelmi célú adatá, szolgáltatás az Egyesült Államok felé a Privacy Shield-re hagyatkozik. Tulajdonképpen ugyan azt, azt mondjuk, hogy ez egy fontos eszköz. Nos, hát én azt kell mondjam, hogy én nagyon szkeptikus vagyok a Privacy Shield-del kapcsolatban. Hogyha Privacy Shield mondjuk nem működik, mi van akkor, hogyha ezt valaki bírósági úton megtámadja? Akkor megint összetörik ez az egész megállapodás, e, felmorzsolódik. Itt az Egyesült Államok azt kéri, hogy kereskedelmi célú adatszolgáltatást végezzünk, és ezt csak különböző homályos eszközökön keresztül tesszük meg. Ez az egész szerintem ködös, nem világos, és ebben a helyzetben ezt a mi frakciónk nem tudja támogatni. Ezt úgy kell ö, módosítani, hogy ö, jogi értelemben megállja az egész a helyét, de ebben a formában biztos, hogy nem tudjuk elfogadni. Köszönöm szépen. Konia következik a GUE nevében. Köszönöm szépen a jelentéstevő munkáját. Hosszú évek óta foglalkozunk ezzel a témával, többé-kevésbé boldogan, igazából inkább boldogtalanul, és az a kérdés, hogy most elégedettek vagyunk-e ezzel, hogy eléggé a lefedettség-e. Én nem vagyok boldog, nem tudom elképzelni, hogy ezt, ami most elettünk van, hogy ezt nyugodt lelkismerettel és naivitás nélkül jóvá tudjuk hagyni. Csodálatos. A tevő arra utal, hogy a megállapodás nem képezi, nem képez jogalapot az adatátadásra, Valóban, ez igaz. Üdvözlendőnek tekintem ezt én is, de az a kérdés, hogy a másik oldal hogy látja ugyanezt a kérdést az Atlanti-óceán másik oldalán. Azt biztosítottuk, hogy kiindulhatunk abból, hogy ezt megfogja, meg, megtartja a másod, másik fél is. Természetesen ezek a rendelkezések jók, de nem vagyok benne biztos, hogy az USA is majd ennek alapján fog következetesen lépni. Én azt hiszem, hogy az lesz majd, hogy azt fogják mondani, hogy ez, ez nem valósítható meg. És hogyha megnézzük a teljes szöveget, akkor úgy gondolom, hogy nem tudunk együtt élni vele. Számomra például nagyon fontos az adatok továbbadása szempontjából a megtart, az adatmegtartás határ ideje. Nagyon sokszor beszéltünk az adatvédelmi alaprendelettel kapcsolatban is erről, és az, ami itt áll, hát azzal egyáltalán nem tudunk e, egyetérteni. Nagyon problematikusnak tartom azt, ahogy itt ez a Eh, ahogy ez, ez, a, ez itt összeállt. Aztán a jogorvoslat is. Hát a jogorvoslatról nem mondhatjuk azt, hogy hát a szerencsénk van, akkor majd vonatkozik az Euró, Európai Uniós polgárokra is, ha meg nincs, akkor nem. Mindenkire vonatkoznia kell és eh, mondhatjuk azt, hogy nem tudunk ebből többet kihozni, de hát eh, nyugat lelkismerettel egy ilyen megoldást jóvá tudunk hagyni jó hiszeműen ki tudunk indulni abból, hogy ezt majd mind megvalósítják. De nagyon jók ezek a dolgok, pozitív minden, de nem látom a garanciát arra, hogy ez meg is fog valósulni. Hogyha tudunk valamit tenni, akkor azt kéne tennünk, hogy a szövegben olyan dolgokat is beépítünk, amelyek feltételt szabnak hogyha lennenek, lennének ilyenek, akkor el tudnánk fogadni, de ebben a formában, amiben ez most van, nagyon bizonytalan vagyok, és nagyon szomorú vagyok amiatt, hogy egyáltalán e, itt van. Nem mondhatjuk azt, hogy hát valamilyen, e, valamilyen megállapodást kötöttünk, többet ebből nem tudunk kihozni, ez egyszerűen nem elégséges érvez, nem lehet alapja a további megállapodásoknak. Okay, thank you. Uh... Köszönöm szépen. López Ágirár képviselő következik. Köszönöm szépen. Ez egy fontos uh, napi rendi pont, ugyanaz utolsó, és uh, nagyon sok minden elhangzott már ezzel kapcsolatban. De azt kell, hogy mondjam, hogy uh, sokat, sok magyarázatot hallottunk erről a jelentéstevő részéről, és más felszólalók is rámutattak a hiányosságokra. Tehát tulajdonképpen én csak a bizottsághoz fordulnék egy kérdéssel. Azzal az áradékkal kapcsolatban, amely a felülvizsgálatra vonatkozik, tehát az implementáció kérdésére, ha egyszer ezt elfogadtuk a mi hozzájárulásunkkal, és ezt decemberre ugye már be is ütemeztük, akkor azt szeretnénk kérni, hogy legyen egy felülvizsgálat rendszeresen, főként a fehérházbeli váltás kapcsán fontos ezt látni. az Egyesült Államok új, új jogszabályt fogad el az európai állampolgárokra vonatkozólag. Ez mit jelent? Ennek lesz-e negatív hatása az európai alapjogi kartára, én tulajdonképpen azt mondom, hogy ez a fajta adminisztrációváltás, reméljük, hogy nem a legrosszabb formájában fog bekövetkezni, a leg, lehető legrosszabb elképzelhető formában, mert attól kezdve biztos, hogy meg vagyunk lőve. Ennek hatása lesz mindenre, erre a megállapodásra is arra, hogy az amerikai fél hogyan tekint majd mindenre. Reméljük, hogy az adminisztrációváltás nem a leghető legrosszabb formában valósul meg, de biztos, hogy lesz adminisztrációváltás. Az amerikai kongresszusban ugye ma is történtek lépések a rendszeres felülvizsgálattal kapcsolatban, és valójában Az Európai Parlament szerepének megőrzéséről is szó van itt, hiszen itt nem csak a hozzájárulási eljárásbeli szavazásunkról van szó, hanem egyfajta follow-up, nyomonkövetés, az erre vonatkozó záradék nagyon fontos. Biztos, hogy egy oldalról ez előrelépés a jelenlegi státuszkóhoz képest, de ennél sokkal többet kellene megtudnunk az Egyesült Államok hajlandóságáról, hogy valóban az új megállapodás szellemében fog eljárni, és az Európai Bizottság rendszeresen felül fogja vizsgálni ezt a helyzetet, és mi Európai Parlamentként is meg fogjuk ezt tenni, mert előttünk politikailag elszámoltatható az Európai Bizottság. Köszönöm szépen, és most a bizottságot kérem, hogy kommentálja a helyzetet, és válaszoljon a feltett kérdésekre. Thank you very much. Uh, let me first... Köszönöm. Először is szeretném megköszönni a raportőrnek, az árnyékelőadóknak, illetve az egész bizottságnak azt a nagy munkát, amit végeztek évek óta, nagyon komoly mennyiségű munkát fejtünk ki. Önök folyamatosan támogatnak bennünket, és ez szükséges volt ahhoz, hogy ezt a jogszabályt elfogadjuk, illetve ezt a megállapodást elfogadjuk, ezt nem szabad alábecsülni. A, nem akarom megismételni azt, amit már mondtam a gyors elfogadással kapcsolatban. A nevemet is említették, és tényleg nagyon sok dolgot elmondtam már, de azért néhány dolgot kiemelnék. Most először fordul elő nem csak transatlanti szinten, hanem nemzetközi szinten az, hogy egy igazi adatvédelmi megállapodás, eh, például a rendvédelmi szervek együttműködése körében előforduljon. Eh, ez eh, gyakorlatilag vóvintézkedéseket és minőségi védelmet jelent. Ilyen nem volt korábban. Ez egy olyan megállapodás, ami azonnali és jelentős javulást hoz az összes adóalany, EU adóalany életébe ne felejtsük el, hogy a rendelkezések nagy része az mindenkire vonatkozik, e, legyen állampolgár vagy nem állampolgár, de visszatérek még erre. Tehát azonnali haszna van az európaiaknak a jogokat tekintve és a védelmet tekintve mert most is jelenleg is zajlik adatcsere a már létező bilaterális vagy nemzetközi szabály, vagy nemzeti szabályok alapján. És az a védelem, ami ebben a megállapodásban szerepel, az nincs meg, vagy csak egy kisebbik része. A status quo az kevesebb, vagy semmilyen védelmet nem jelent. Ezzel a megállapodással, és ezt is mondtuk már, valójában a jelenlegi egyensúlytalanságot és asszimetriát javítjuk ki. Már ami a magánélethez való jogot, illetve az adatok védelmét illeti mind a két oldalon. Most az amerikai állampolgárok már élvezik ezt a védelmet akkor, amikor az adataik az Európai Unióba érkeznek, illetve oda átküldik őket. Most az európaiak adatait rendvédelmi, rendvédelmi célokra átadhatják az amerikai félnek, viszont nincsen meg a védelemnek ez a szintje. És valóban az európaiak védelméről, egyenlő védelméről van szó, hogy ugyanolyan jogokat élvezzenek az európaiak, mint az amerikaiak. Ez a célunk. És azt sem szabad elfelejteni, hogy ez a megállapodás jogbiztonságot is hoz a rendvédelmi együttműködésbe. Mindennek fényében minél előbb elfogadásra kerül ez az átfogó ernyő megállapodás, annál jobb számunkra, európaiak számára eközben megértjük azokat az aggodalmakat, amikről ez a bizottság többször is beszélt, és az elnök úr is említette azokat. Ezeket próbáljuk is kezelni, és hamarosan kiadunk egy nyilatkozatot, amely az aggodalmakra reagálni fog, és tisztázni fog bizonyos dolgokat. Most megint csak ez lehetőséget biztosít számomra, hogy eloszlassak néhány félreértést, illetve hangsúlyozzak néhány dolgot ennek a megállapodásnak a természetéről. Konkrétan kimondja a megállapodás szövege azt, hogy ez nem alapja az adatátadásnak, ez nem egy olyan megállapodás, amely általános felhatalmazást ad adat átadásra. A rendelkezések hatóköre már ami a jogorvoslatot, a bírói jogorvoslatot illeti, ez is egyértelműen kiderül a szövegből, hogy a bírói jogorvoslatról szóló cikk az teljes mértékben alkalmazásra kerül majd a PNR adatok eh, átadására, tehát a PNR megállapodás alapján történő adatátadásra. A jogorvoslati lehetőségek, a bírói és egyéb jogorvoslati lehetőségek minden EU polgár számára nyitottak lesznek. Valójában igazándiból ez csak a polgárokra lesz igaz, de más eh, bírói jogorvoslati lehetőségek az Egyesült Államokon belül lehetővé teszik a jogorvoslatot, függetlenül az állampolgárságtól. Tehát eh, eh, indíthatnak egy eljárást azt állítva, hogy megsértették az adataikat, illetve a magánéletükhöz való jogot, és akkor rendelkezésre áll a jogorvoslat. Szeretnék még beszélni a saját adatvédelmi hatóságaink hatásköréről, illetve hatalmáról. Az ő felülvizsgálati és vizsgálati hatásköreik azok kifejezetten meg vannak említve a megállapodás számos rendelkezésében, és ezek fontos részét képezik majd a felülvizsgálatnak is. Ők lesznek a felelősek az egyes panaszok rendezéséért. Ez egy nagyon fontos része a megállapodásnak. A végrehajtási eh, rendelkezések tartalmazzák ezt, eh, és ez megint csak vonatkozik az Atlanti-óceán mindkét partjára. Azt remélem, hogy ezek a tisztázó jellegű megjegyzések eloszlatják az önök aggodalmait, és remélhetőleg egy pozitív szavazásra kerül sor itt a parlamentben. Köszönöm. Van Sophie Intvetnek Anna még meg, megjegyzése, ugye? Igen, nagyon köszönöm a kis reklámot amit az Európai Bizottság előadott, de nem válaszolt a kérdésre. Most én idézem azt az e-mailt, amit ön küldött nekem. Ez arról szól, hogy az Egyesült Államok szükséges a PNR kivételeket megszüntetni. Ön azt írja, azt írta, annak érdekében, hogy ennek a megállapodásnak megfeleljen, az Egyesült Államoknak eh, bizonyos végrehajtó szabályokat és közigazgatási gyakorlatokat meg kell változtatnia. Ezt ön írta. Ön azt mondta, hogy fontos, szükséges ezt megtenni. És igazándiból erről most nem tért ki. Ami pedig a kereskedelmi a kereskedelmi adatok megosztását illeti, magában a, nem ismerem most itt, nem tudom idézni a cikket, de a bírói felülvizsgálatról szóló jogszabály azt mondja, hogy mi kell ahhoz, hogy egy ország megjelölt ország legyen, megfelelő adatvédelmi szabályoknak kell rendelkeznie ahhoz, hogy adatokat cseréljen az amerikaiakkal, illetve személyes adatok átadását kell engedélyeznie kereskedelmi célokra az ő területe és az Egyesült Államok között. Ez a Judicial Redress Act Swiftből származó it, e, idézet. Ezt nem én találom ki. Tehát én szeretnék választ kapni ezekre a kérdésekre, mert addig, amíg a bizottság, mint egy, egy lejárt lemez, e, állandóan ismételgeti magát, addig nem tudunk előrelépni. A lényeg az az, hogy 99%-ban csodálatos ez a megállapodás, de az az 1%, vonatkozik az állampolgárok alapvető jogaira, illetve a nem EU polgárok jogaira. E, mint olyan, minthogyha egy csodálatos e, használt autót akarná eladni nekem, minden csodálatosan működik, fék nincs rajta, de egyébként zseniális autó. Én tehát ezekre a kérdésekre akarok egy választ. Nem azt akarom, hogy e, ismételgessék, hogy jelenleg a tagállamok fütyülnek az állam az alapvető jogokra, mert most anélkül küldözgetik át az adatokat Amerikába. Ez nem egy, ez nem egy jó érv, és ön most el akar nekem valamit adni, ami nem működik hibátlanul. Három éve ezt kérdezgetem, és állandóan kérdeznem kell, és elegem van. Okay. Uh, it's up to the commission to... Bizottság kérem válaszoljanak a kérdésre, mondja az elnök. Uh, nagyon örülök annak, hogy utalt a kiragadva kicsit a részletekből, a, a, idézett az e-mailemből, de én abban is azt próbáltam elmondani, hogy dolgok keverednek itt. E, az egyik, ugye minden nemzetközi megállapodásnál a végrehajtás rendkívül fontos, de amikor egy megállapodást megvizsgálunk, akkor az a lényeges, hogy nemzetközi kötelezettséget keletkeztet a felek részére. Tehát a PNR adatok a megállapodás jogorvoslati része hatája alá kerülnek. Egy konkrét rendelkezés van ebben a megállapodásban, és amennyiben a megállapodás végrehajtásához az szükséges, hogy az amerikaiak bizonyos szabályaikat megváltoztassák, akkor az valójában kötelező számukra, mert a nemzetközi kötelezettségeiket akkor tudják teljesíteni. Van tehát egy nemzetközi kötelezettség, amely alapján az összes adat átadás az bírói felülvizsgálat tárgyát képezheti. Egy kérdés, mondja Entfiant asszony. Ez mind nagyon szép. Ugyan ön is ezt, ezt erősíti meg. Az amerikaiaknak van egy olyan kötelezettsége, hogyha aláírjuk és végrehajtjuk ezt a megállapodást, hogy a PNR kivételeket eh, azoktól lemondj, azokról lemondjon. Azt mondja, hogy ez a végrehajtás része, és ez egy kötelezettség, amely őket ter, terheli de nekem a tapasztalatom az az Európai Bizottsággal, amikor azok felügyelik a korrekt végrehajtását egy megállapodásnak, illetve felülvizsgálatát. Szóval az alapján, amit eddig láttam, nem hiszem azt, hogy az Európai Bizottság később majd azt mondaná, hogy ezeket az exemptioneket az amerikaiak nem szüntették meg, eh, és ezért mi felmondjuk a megállapodást, vagy felfüggesztjük a megállapodást. Önök nem ezt fogják tenni. A tényleges eredmény az az lesz, hogy alá lesz írva ez a megállapodás. Mi felülvizsgálhatjuk, ahányszor akarjuk, az amerikaiak eh, nem fogják megtenni ezeket a lépéseket, mi pedig végre fogjuk hajtani. És én ehhez nem adom a nevemet. Köszönöm. Az Európai Bizottság akar még erre reagálni, vagy esetleg nem? Csak annyit tehetek hozzá az előző válaszomhoz, hogy a korrekt végrehajtása a megállapodásnak, és különösen a bírói jogorvoslatra vonatkozó rendelkezés annyira fontos, hogy maga a megállapodás eh, fejti ki azt, hogy a bírói eh, a bírói felülvizsgálat lehetősége az a felülvizsgálatnak az egyik legfontosabb tárgya, ez a 22. cikkben van, ez nem egy nyilatkozat, ez konkrétan, ez nem, nem egy tőlem küldött e-mail, ez nem egy, eh, egy nyilatkozat, hanem ez valami, ami a szövegben benne van, és amiben megállapodtak a felek. Ez nyilvánvalóan, erre majd nyilvánvalóan oda fogunk figyelni a közös felülvizsgálat sok során, és a felfüggesztésre vonatkozó cikket is a figyelmébe ajánlom, amely úgy fogalmaz, hogy, amely megfogalmazza, hogy mik a következményei a megállapodás megszegésének, és ez megint egy olyan kérdés, amelyre kitérünk a nyilatkozatban. Köszönöm, mondja az elnök. Most raportőrként visszaveszem a szót, és válaszolok néhány kérdésre, illetve felvetésre én magam is ez a megállapodás, ahogy azt eh, letárgyalták, már 2015 szeptembere óta az asztalunkon van, tehát már több mint egy éve birtokunkban van a végső tárgyalásos szöveg, és azóta beszélünk erről a szövegről, tehát nem kapkodjuk el a dolgot, és eh, már pedig is sokszor beszéltünk az árnyékelőadókkal, eh, ennek a megállapodásnak a tartalmáról, illetve a bizottsággal is, és mivel nekünk a jóváhagyásunkat kell adni, más szóval csak igent vagy nemet mondhatunk, tehát nem módosíthatunk, egy ilyen jelentésben észszerű szerintem, hogy így módon járjunk el. Ami a lényegi kérdéseket illeti. Ez a megállapodás szerintem a lényegét illetően elég egyértelmű, és nem a jogalapja az adatátadásnak, ez teljesen egyértelmű a megállapodásból. Ennek a háznak a jogi szolgálata is ezzel egyetért, senki nem kérdőjelezte meg. Tehát nem ez lesz az adatátadás jogalapja. Mindig kell, hogy legyen valami fajta nemzeti szabály, vagy EU-s jogszabály arra, vagy megállapodás arra vonatkozóan, hogy adat átadás történjen. Ugye itt adott esetben az Egyesült Államokkal kell megállapodni arról, hogy egy adatátadás történik. Ez a megállapodás standardokat hoz létre, ami megint csak nagy különbség a kereskedelmi megállapodásokhoz képest, mert ott a standardok kölcsönös elismerése az, ami történik, ami azt jelenti, hogy az alacsonyabb színvonalú standardokat mind a két oldalon elfogadják. Itt valójában közös standardalkotás történik, nagyon jó lenne, hogyha ezt a módszert kiterjesztenénk a kereskedelmi kapcsolatokra is, és nem pedig kölcsönös elismerésben gondolkoznánk. Szerintem nagyon jelentős eltérések vannak, és egy nagyon komoly előrelépés. Ami a, ami az engedélyezést vagy felhatalmazást illeti, ez a megállapodás, ahogy mondtam, adatátadást nem engedélyez, tehát igazándiból ez azt mondani, hogy ez egy, ez egy Bianco felhatalmazás, csak azért, mert konkrétan nem hatalmaz fel, ez nem igaz. Az, az Egyesült Államok PNR megállapodás, vagy a, a más megállapodások, azok felhatalmazások az adatcserére. És azokban a megállapodásokban sokkal alacsonyabb adatvédelmi küszöbök vannak, mint ebben a megállapodásban. Tehát valójában a korábbi megállapodásokat javítjuk, amelyek egyébként már eh, érvényben vannak, és amelyeket a legtöbb frakció annak idején megszavazott. És hogyha most eh, a bírói felülvizsgálatról beszélünk, és azt sérelmezzük, hogy nem minden európai területen eh, jelenlévő emberre vonatkozik ez a lehetőség, és azt mondjuk, hogy emiatt illegális ez a megállapodás, akkor a jelenlegi adat átadás támadás is az összes illegális, mert egész egyszerűen nincsen azokban a megállapodásokban bírói felülvizsgálati lehetőség. Tehát én nem mondom azt, hogy emiatt illegális ez a megállapodás, annyit mondok csak, hogy a TFTP, eh, illetve a PNR adat átadása az azért illegális, mert nem arányos. E, de itt most nem erről van szó, mert itt nem adunk felhatalmazást semmilyen adatátadásra. Itt valójában óvintézkedéseket hozunk, megfelelő óvintézkedést, és e, az Európai Unió adatvédelmi szabályai által megkövetelt dolgok benne vannak ebben a megállapodásban. Nyilván e, nem abszolút ugyan olyan módon lesz szabályozva, mint az Európai Unióban, mert egy harmadik állammal történt a megállapodás, de a bíróság által megkövetelteket, a szerződések által megkövetelteket mind figyelembe veszi. Ebben az értelemben ez egy jelentős egyet előrelépés. Ezeket a tisztázó megjegyzéseket azonban szerintem hozzá kell tenni a megállapodáshoz, akkor, amikor a tanács és a parlament megfogadja ezeket az értelmező nyilatkozatokat hozzá kell tenni, e, és e, a bizottság ezt e, világosan ki is mondta. Teljesen nyilvánvaló, hogy nem lehet másként értelmezni ezt a megállapodást, mint ahogy most a bizottság is elmondta, és még hogyha vannak is kérdőjelek például arra vonatkozóan, hogy az Egyesült Államok teljes mértékben végrehajtja ezt a megállapodást, vagy nemzetközi szerződést, ha úgy tetszik, akkor is egyértelmű, hogyha nem hajtják végre például a Privacy Act exemptionjei vonatkozásában, vagy nem adják meg a jogorvoslati eh, lehetőséget a polgárnak bármilyen nemzeti eh, szabályuk miatt, akkor ezt a megállapodást eh, megsértik, és ez onnantól kezdve nem alkalmas védeszközként, védőeszközként, és onnantól kezdve megint minden adat továbbításnál megfelelő felhatalmazást kell kapniuk. E, tehát szerintem teljesen igazolható az, hogy ezt az eljárást követjük, és nagy előrelépés lenne ennek a megállapodásnak az elfogadása, és a továbbiakban inkább ilyen jellegű megállapodásokat és standardokat kellene követelnünk, kérnünk. Köszönöm még egyszer az árnyék előadóknak, akik eh, az évek során ezen az anyagon dolgoztak, és köszönöm a bizottságnak is, akik letárgyalták a mi nevünkben is ezt a megállapodást. Ezzel a végére értünk, a módosítók határ, benyújtásának határideje november 11 dél, és ezzel lezárnám ezt a napi rendi pontot, mert a hátralevő néhány percben, amit remélhetőleg a tolmácsok adnak nekünk, eh, a, az utolsó két napi rendet is tudjuk csinálni. Következő napi rendi pontunk a Libe Washingtonba tett látogatásáról szól, amelyet 2016. május 16 és 20 között rendeztünk meg. Kolód Moraes és én magam is részt vettem itt. San Francisco-ba és Silicon Valley-be mentünk. Ez a látogatás, a korábbi látogatásaink folytatása volt, és a célja az volt, hogy friss információkat szerezzünk arról, hogy a LIBE kompetenciába tartozó fontos ügyekben tett előrelépésekről, illetve helyzetről tájékozódjunk, a Privacy Shield, a titkosítás, adattitkosítás, a terrorizmus elleni harc, a radikalizáció, az adatvédelem, a, és a vízumkönnyítési program voltak ezek a témák San Franciscóba tehát azért mentünk el, hogy az érdekeltek széles körével találkozunk, és megtárgyaljuk ezeket a nagyon fontos témákat. Intenzív programunk volt, a hatóságokkal sok találkozót tartottunk, kongresszusi tagokkal, egyetemekkel, professzorokkal és NGO-kkal. Nagyon hasznos volt minden találkozó, és megerősítette az e, USA hatóságai és köztünk folytatott, köztünk kialakított kapcsolatot. Hogyha a küldöttségben résztvevő más képviselő szeretne valamit hozzátenni a beszámolomhoz, akkor megadom a szót bárkinek. Metzola. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is megköszönném a titkárságnak és a washingtoni felelős irodának a program kialakítását. A Silicon Valley-ben tett látogatásunkkor igen magas szintű tárgyalásokat tartottunk a Google és a Facebook személyes adatokkal foglalkozó szakértőivel. Jó lett volna, hogyha a kongresszusnak több tagjával is találkoztunk volna, talán egy kicsit nagyobb figyelmet kellene arra fordítani, hogy kivel találkozunk, és nem csak arra, hogy mit tárgyal, miről tárgyalunk velük. A személyes jogok védelme és a Safe Harbor ugye szintén terítékre került, kiválóan megszervezett út volt, és az új adminisztrációval szintén nagyon szívesen találkozok majd. A belügyi, belügyminisztériummal tartottunk egy találkozót, a vízumbiztonság volt ott a téma, de azt tudjuk, hogy nekünk kell biztosítani azt, hogy az adott érintett tagállamokban is kövessék nyomon a a megállapodatokat, illetve hogy az ott élő kollégáink is e- ellenőrizik azt, hogy valóban megvalósul-e az, amit az amerikaiak ígértek. Robert Metzolájt én is támogatom, mondja VOSZ képviselő, és a következő utazásoknál talán azt is átgondolhatnánk, hogy kicsit hosszabb időt kell az egyes programokra hagyni, hiszen egyik programtól a másikhoz rohantunk, és nem tudtunk igazából elmélyedni a tárgyalásokban, mindent nagyon gyorsan át kellett beszélni, úgyhogy jó lenne, hogyha egy következő utazásnál a meglátogatott partnereinkkel kicsit hosszabb időt tudnánk tölteni, és el tudnánk jobban mélyedni a témákban. Elnök, köszönöm szépen ezzel tényleg egyetértek én is. Én is megköszönöm a titkárság szervező munkáját. Nagyon széles körét fették le a különböző témáknak jelenlegi és múltbeli témáknak is. Hogyha más képviselő nem szeretne hozzászólni, akkor le is zárom ezt a napirendi pontot is, és az utolsó napirendi pontot nyitnám meg, amely a P00578 eh, per 16-os eh, kérdésre vonatkozik, Szofi Intvel tette fel. Eh, a bizottság három héten belül kellett volna, hogy válaszoljon erre a kérdésre, és október 31-én lejárt ez a három hetes határidő, anélkül, hogy a bizottság választ adott volna erre a kérdésre, ezért kért kérte Intfeld asszony azt, hogy a következő ülésünkön a 130-as cikk negyedik bekezdés értelmében felvegyük, felvessük ezt a témát. Sophie Intfeld asszonyé a szó. Én úgy gondolom, nagyon fontos kérdésről van szó, és sajnálatos, hogy a nap végén tárgyaljuk. Persze tudom, az utolsó pillanatban került a napirendre azokról az állításokról van szó, hogy a Yahoo ügyfél e-mailek, e-maileket szkennelt, illetve ellenőrzött, és egy titkos szoftverprogramot alakított ki, amely minden ügyféltől beérkező e-mailt átszűrt, és a az USA titkosszolgálatának a rendelkezésre bocsátotta az ezekben felelhető adatokat. Ezek nagyon súlyos állítások, és a bizottságot megkérdeztem tőle, hogy kértek-e tisztázást ezzel kapcsolatban, hogy tudták-e, hogy ezek a tevékenységek végbe mennek akkor, amikor a Privacy Shield-et elfogadták, Tudták-e, hogy a Yahoo megsértette a Safe Harborben lefektetett elveket? Tudták-e azt, hogy a Privacy Shield-nek, Shield értelmében ezek illegális tevékenységet? és hogy tudják biztosítani, hogy ilyen dolgok ne forduljanak elő többször. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos kérdés ez, hiszen az európai polgárok milliói használják a Yahoo-t és az USA-val mi jó hiszemben tárgyalunk, ahogy az előző vitából is kitűnt, Úgyhogy nagyon meg vagyok lepve azon, hogy a bizottság nem reagált rendkívül gyorsan erre a kérdésre, és még, még inkább meglep, hogy Genkereli úr elhagyta a termet. Szeretném tudni, hogy a bizottság mit tud erre mondani, hiszen amikor megkér, felteszünk egy ilyen kérdést, mindjárt azzal vádolnak minket, hogy, én, hogy, hogy Amerika ellenesek vagyunk és annak ellenére, hogy amit Trump úr bizonygat, én még mindig úgy, úgy gondolom, hogy Amerika valóban fantasztikus ország, de az európai polgárok jogaira is oda kell figyelnünk, és én úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság nem tesz eleget az európai állampolgárok jogainak védelméért. Nagyon kíváncsi lennék arra, hogy a bizottság erre mit tud mondani. Elnök, köszönöm szépen, a bizottságnak adom meg a szót. Köszönöm igen, a válasz a jóváhagyás utolsó szakaszába érkezett, és pénteken fog megérkezni a parlamenthez. Intvert képviselő, köszönöm, ez nagyon érdekes, de azért egy kérdésre a bizottság azonnal válaszolhatott volna, mégpedig arra, hogy amikor a Privacy Shieldről tárgyalt, akkor tudtak-e erről a helyzetről? Ehhez nem szükséges a biztosok kollégiumának, te, teljes kollégiumának a döntése. De jó, akkor várunk péntekig. Elnök, köszönöm szépen, akkor ezzel lezárom az ülést. Következő ülésünk november 14-én 15 órakor kezdődik, 15 óra és 18.30 között, valamint november 17-én 9 órakor is tartunk egy ülést. Köszönöm mindenkinek, jó estét!